Otwieram posiedzenie Komisji Rolnictwa. Jó reggelt kívánok! Megnyitom az Agriszak bizottságnak az ülését, szeretnék mindenkit köszönteni. A napi rend elfogadásával kezdjük. Szeretném közölni önökkel, hogy a december 4-i ülésünket törölték. Most pedig eszmecserét fogunk folytatni az Agriszak Bizottság képviselőinek bevonásával, és vendégül látjuk az olasz szenátusnak a tagjait, Eh, ez lett volna az eredeti 12-es napi rendi pont, de ezt toroltuk. A 13-as és 14-es napi rend a kónoz, klónozással kapcsolatban, mivel az elnökök értekezete ellenkező értelmi döntést hozott, ezért az 55-ös cikknek megfelelően közös találkozót fogunk tartani az NV, a Környezetvédelmi Szakbizottsággal, és majd ez későbbiekben megszervezésre kerül. Most pedig térjünk át a második napi rendi pontra, az október 6-ai 7-ei ülés jegyzőkönyvének jóváhagyására. Általában véve nincsen ellenvetés a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, legalábbis nem kaptunk neked ez az október 6-a és 7-e ülés, hogy ha nem születik ellenvetés a későbbiekben sem, akkor elfogadottnak minősítem a jegyzőkönyvet. Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy 15 nyelven kaphatnak ma tolmácsolást, észtül, svédül, máltaiul ma nem kaphatnak tolmácsolást. Most pedig a négyes napi rendi pont következik ez pedig a Moldaviai Köztársaságnak adott autonóm kereskedelmi preferenciák. Rebega úr jelentése, most erről szavazni fogunk. Ezt az állásfoglalást később az illetékes szabizottságnak az intának átadjuk, ott szavaznak még ezen a héten róla. Rebega úr, szeretne hozzászólni a jelentéséhez? Szeretne bármiféle tájékoztatást adni a szavazáshoz? tesek? Nem. Jó. Rendben. Akkor köszönjük. Ferron úr. Köszönöm szépen, Filip Gozon kollégámmal. Egy módosított terjesztettünk elő, és ezt szeretném néhány másodpercben bemutatni, hogy mindenki tisztában legyen az igényünkkel. Arra emlékeztetnék, hogy a támogatások az európai mezőgazdaság számára nem működnek, csökkennek az árak, és a importot ösztönözzük Moldáviából, ami úgy gondolom, hogy az európai gazdáknak a helyzetét rontja. Úgyhogy ennyiben szeretném támogatni az európai gazdáknak a helyzetét. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a bevezető után térjünk át a szavazásra magára. A tanácsi rendeletet kiegészítendően szavazunk a Moldova, Moldovai Közösségnek nyújtott kereskedelmi preferenciákról. Tehát Igen, még szeretne hozzászólni? Tessék. Mi scusi, non, non mi ero fatto vedere. Elnézést kérek, hogy korábban nem szóltam hozzá, de nagyon egyetértek Ferran kolléga szavaival. A most következő szavazás rossz hatással jár az európai gazdák helyzetére most, amikor az orosz embargó is sújtja őket. Tehát ennek az árát a gazdák fizetik meg. Putyin ide vagy oda. Az Európai Bizottság olyan döntéseket hoz, amelyekkel a polgárok gazdasági helyzetét veszélyezteti. Én nem találom ezt jó ötletnek mindenki el fogja mondani, hogy mi a módosítójának a lényege, akkor sose tudjuk elvégezni a munkát, hogyha mindenki magyarázgatja a módosítóit. Akkor most hozzászólhatok, vagy nem? Fogja be, mondja valaki. Ki kiabálta ezt be? Tarabella? Hát maga mindig szemétkedik, egy szemét alak. Folytathatom végre a hozzászólásomat? Befejezhetem a mondandómat? Elnök, elnézést, elnézést, mindenkit rendre intenék. Kérem, nem kezdjük meg a hivatalos vitát a jelentésről, a szavazásról lesz szó. Mindenkit kérek, hogy civilizált körülmények között szavazzon. Nagyon sajnálom, hogy idáig fajultak a dolgok. Én úgy gondolom, hogy mindenki ismeri a hátterét ennek a véleménynek, és azt is gondolom, hogy megadhatnám a szót, de nem szeretném, hogyha vitát nyitnánk a módosítókról és a véleményről. A megjegyzéseknek helyet tudok adni, de ezt már megtették, és nagyon sajnálatosnak tartom, hogy ideig fajultak a dolgok. Tehát Első módosító. Buonan úr. che kicsi qua. Ügyrendi hozzászólásom van. A főhallgatókat le kellene pucolni, mert borzasztó állapotban vannak, ez egyszerű higiéniai kérdés. Egyszerűen koszosak, mocskosak ezek a főhallgatók fogja be, hangzik a bekiabálás, újabb marhaságokat beszélt. Nem azért van itt, hogy hülyeségeket beszéljön. Fogja be, Tarabella! Elnök, nagyon kérek mindenkit, nagyon kérek mindenkit. A tolmácsok megjegyeznék, hogy ebben a hangzavarban lehetetlen tolmácsolni. Głosujemy nad poprawką pierwszą. Kto jest za poprawką pierwszą? Tehát Kérném szépen szavazzunk az első módosító. Ki támogatja? Ki van ellene? Köszönöm, ki tartózkodik. Köszönöm. Elutasítottuk. Második módosító. Ki van mellette? Köszönöm. Ki van ellene? Köszönöm. Ki tartózkodik? elutasítottuk. Hármas módosító mellett. Kérem, emeljék fel a kezüket. Ellene. Elutasítottuk. Négyes. Ötös mellette ellene elutasítottuk. Hatos mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Hetes mellett köszönöm ellene tartózkodás elutasítottuk. nyolcas mellett ellen. Elutasítottuk a nyolcasat is. Most pedig magáról az állásfoglási intézményről teljesről szavazunk elektronikusan, ha nincsen hozzászólás. Kérem, használják a szavazókártyájukat. Megnyitom a szavazást. Głosowanie trwa. Rozumiem, że mogę już zamknąć głosowanie. Folyik a szavazás. Lezárom a szavazást. Elnök egyel több kártyánk van a néppárti frakció részéről, és a szocialisták részéről is. Tehát mind a két frakciónak egyel több kártyája van, kérem, hogy korrigálják ezt. Rendben, most rendben van, köszönöm szépen, lezárom a szavazást, az eredmény pedig 35-en mellette, 5-en ellene, és ketten tartózkodtak. Köszönjük szépen mindenkinek! És szeretnék mindenkit megkérni arra, hogy a jövőben a civil kommunikáció keretei között folytassák a párbeszédet. Ez a hangos szóváltás teljesen fölösleges. Most pedig az ötös napi rendi pont következik. Ez pedig egy nyilvános meghallgatás a biotermékekről, és a biotermékek címkézéséről, megjelöléséről. Az a kellemes feladat ért, hogy én vezethetem ezt a meghallgatást a biológiai, a biotermékek tanúsítványairól. Ezt a meghallgatást egy jogalkotási jelentés előkészítéseként folytatjuk, és Hoisling úrnak talán adhatnánk egy kis időt, illetve átrendezhetnénk egy kicsit a termet, mert úgy látom, hogy a meghívottaknak itt a panelnél nincs elég hely, úgyhogy talán talán eh, a hiányzó helyekre is leülhetnének a vendégeink. Megkérném a titkárságot, hogy segítsenek helyet találni a vendégeinknek. Komisji Envi Pietikainen úr, az Envi, a Környezetvédelmi Szakbizottságból a felelőse ennek a jelentésnek, és eh, aztán a régiók bizottságából is van itt eh, egy résztvevőnk, aki ennek a jelentésnek a felelőse. Először is szeretnék mindenkit szívélyesen üdvözölni. Mindenki lehetőséget kap arra, hogy megtartsa az előadását. Először megadnám a szót Hoisling úrnak a saját szakbizottságunkból, az Agriból, utána pedig a többiek, és aztán Mai asszony a régiók bizottságából. Hoisling úr, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr! Egy nagyon Köszönöm az érdeklődést és a meghallgatás iránt. Látja mindenki, hogy teljesen tele van a terem. Márciusban a bizottság az ökorendeletet teljesen megreformálta, ez nagyon nagy vitát váltott ki, és azt hiszem, hogy mindenkinek nagyon sokat kellett változtatni az álláspontján és a bizottság javaslatán különösen gyakorlati irányba kellett ezt terelnünk. Néhány dolgot szeretnék megemlíteni. Például a határértékek bevezetés, ez nulla lenne a káros anyagokat illetően. Természetesen ez egy nagyon nagy probléma a gazdák számára, és felvetődik a kérdés, hogy van-e ennek egyáltalán értelme, hogy még jobb minőségűvé tegyük a biotermesztést, mint amilyen. Itt egy nagyon nagy kérdőjel van ezzel kapcsolatban. Aztán ebben a rendeletben pontosítani kell a definíciókat, már az illetékesekhez fordultok. Az első, mit jelent az, hogy régió? regionális élelmiszerellátást jelent? Mi, mi ez tulajdonképpen? A parlamentben ez nekünk nagyon nagy problémás, nagyon sok delegált jogi aktussal állunk szemben, amelyek Hát általában nem ellenzem a delegált jogi aktusokat, de ezzel, ha jóvá hagyjuk mindegyiket, akkor a bizottságnak nagyon nagy játékteret hagyunk, és döntési jogat, és elveszítjük a jogbiztonságot. Aztán az ellenőrzések kérdése, ez nagyon fontos. A, az Akri Szakbizottság felügyelete alól ki akarják venni az ellenőrzéseket. Ez nagyon problematikus hiszen ez az ökorendeletnek nagyon szerves része. Ugyan az ellenőrzéseket javítanunk kell, ebben mindenki egyetért, de az, hogy kivegyük, az teljesen elhibázott döntés. Aztán az üzemek átállítása. Elég sok ilyen üzem van most Európában. Az átállítási kritériumokat még inkább meg kell szorítanunk. E, viszont ezzel nagyon megnehezítjük a cégek dolgát, és nagyon nehéz lesz a kereskedelmi termelésről, termesztésről átállniuk ezeknek a cégeknek a biogazdálkodásra. Tehát én ennyit mondanék el ezzel a rendelettel kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy a parlamentben folyik a munka, a tanácsban folyik a munka, de tényleg nagyon fontos, hogy a szektor valós igényeinek feleljen meg ez a rendelet. Úgyhogy remélem, hogy a mai meghallgatás nagyon sok helyen tisztázza számukra, hogy mi a helyes irány. És végre átláthatóvá válik a biogazdálkodás területe. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście. Köszönöm szépen. Valóban, ez egy olyan téma, ami a közvéleményt nagyon érdekli, és azért nagyon fontos az ön megjegyzése, bevezetője. Most pedig hagyjadjon meg a szót az MV szakbizottságból a raportőrnek, az ott Pietikainen asszony. Itt van Pietikainen, itt van, jó, üdvözöljük, önél szó o zabranie głosu. Thank you very much and uh, thank you for Köszönöm szépen. És köszönöm, hogy megszervezték ezt a közös meghallgatást. Úgyhogy a mezőgazdasági szakbizottsággal örömmel várom a sikeres együttműködést. Valamennyien tudjuk, hogy Európában gyorsan növekvőben van az ökotermékek piaca, és ez egy jó dolog, hiszen sok plusz bevételt jelent az ökogazdálkodóknak, akik átállítják az öko, illetve biogazdálkodásra a gazdaságukat. A jövőben pedig az élelmiszer exportot is lehetővé teszi, hogy növeljük az európai termékek forgalmát, növelhetjük ezáltal. A fogyasztó igények is emelkednek, egyre többek érdeklődését váltja ki a jó minőségű élelmiszer, és hogyha főleg ha tudható, hogy ökogazdálkodásból származik. És valóban itt talán nem is kell hangsúlyozni, hogy színvonalas minőséget testesít meg az ökogazdálkodásból származó termékkör. Ugyanakkor a csalásokkal, visszaélésekkel szemben fel kell lépni Európában. A gazdák nagy többsége mindent megtesz, hogy teljesítse az előírásokat, és őket nem kellene szükségtelen vizsgálatokkal, ellenőrzésekkel terhelni, de ugyanakkor a visszaélések ellen mégiscsak egy kockázat alapú értékelés vételezés lenne megfelelő eljárás, és főleg az Európába érkező harmadik országokból származó importtermékekről van itt szó, hiszen emlékszünk a lóhús botrányra az ehhez hasonló nagy botrányok veszélyeztetik az ágazat helyzetét hosszú távon. És azt megértem, hogy itt nem tudjuk ebben a rendeletben közvetlenül elvégezni a módosításokat, de reméljük, hogy a következő lépésekben ez megtörténik majd. Hogyha egy közös politikai álláspontot alakítunk ki, akkor el tudjuk érni, hogy kockázat értékelésen alapuló ellenőrzés valósuljon meg. Ez mit jelent itt? Azokból a régiókból, amelyek kevésbé tekinthetők biztosnak, nagyobb mintát kell venni, tehát egy belső ellenőrzés, egy belső mintavételezés alapján kell, hogy eldőljön ez. És ezt egy harmadik fél kell, hogy elvégezze az ellenőrzést, és övé lesz a felelősség. Tehát így lehet kezelni ezt a helyzetet Európában. Ez részben számviteli szinten kezelendő, illetve ugyanúgy, ahogyan a hitelminősítés mutatja egy adós fizető képességét, a külső audit cégek, ellenőrző cégek a gazdák esetében is hasonló intézkedéseket vezethetnek be. Tehát nyilván, ahogy a cégekhez se szállunk ki napi gyakorisággal ellenőrzéseket végezni, itt is hasonlóképpen működhetne. Hosszú távon, tehát ez a cél. És itt lehet a minőséget biztosítani, illetve jelezni. Néhány egyéb kérdést is felvetnék még. De ezek kisebb horderejű részletek tulajdonképpen a parlamenti munka során. E, ezek is kezelendők persze. Az egyik az a kérdés, hogy az egész gazdaság ökogazdaság kell, hogy legyene, vagy el tudunk-e fogadni egy olyan rendszert, amelyben részben öko a gazdaság, részben pedig nem és ezzel az átmenetet tudnánk ösztönözni. Persze nem egy könnyű kérdésről van szó, ezt részletesebben is meg kell vizsgálnunk. Aztán a vetőmagok, illetve reproduktív anyagok, szaporító anyagoknak a kérdése merül fel. Nő a piac, nő az igény, és ezért a beszerzési források és változatosabbak kell, hogy legyenek. Ez pedig azt jelenti, hogy a vetőmagok és a szaporító anyagok részben ökogazdálkodásból is származhatnak, persze minél előbb álljanak át az ökogazdálkodásra az előállítók. És azután az üvegházi kertészeti termesztési módszereket is szabályozni kell az ökogazdálkodás összefüggésében, és azt remélem, hogy ezt szinte meg tudjuk majd vizsgálni. Van néhány olyan vonatkozás, amely szempontjából fejleszthetjük a fogalmakat, meghatározásokat, az állatjólét egy ilyen például, illetve az előírások. Mert itt nem egyszerűen csak a vegyi szempontokról van szó a tenyésztésben, hanem az egész előállítási láncnak a működéséről. Azután kisebb részletkérdések merülnek még fel. Ezekből van egy sor. Egyes meghatározásokban, illetve kifejtésekben meg kell a szóhasználatot, illetve egyéb részleteket vizsgálni, de ebben nem mennék bele. Csak csatlakozom az előttem szólóhoz abban, hogy a delegált jogi aktusoknak a szabályozását felül kellene vizsgálni, mert én úgy gondolom, hogy messzire mentünk e tekintetben. Köszönöm szépen a szót, és várom az észrevételeket, illetve a meghallgatás során és a jövőben megtett észrevételeket. Várom az együttműködést. Elnök, igen, köszönöm szépen. Most pedig Máj asszonyt kérném meg a Régiók Bizottságának részéről. Üdvözöljük Önél szó. Dank wel. Ehm, köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről a nagyon fontos témáról szólhatok önöknek, önökhöz. A Over Iceland képviseletében a Régiók Bizottságának tagja vagyok, és holnap szavazunk majd eh, erről a témáról. Holnap megvitatjuk, hogy a régiók számára mi ennek a témának a jelentősége, illetve még a fontos feladatok. Hogyan hat ez a terület a városokra, illetve a régiók életére. Egyetértünk a kitűzött célokkal, de a módszereket kritizáljuk több szempontból. Néhányat említenék. Először is a párhuzamos gazdálkodás. Arról beszélünk, hogy ennek legyen vége. Egyes régiókban 40%-a vegyes a gazdaságoknak. És ez komoly problémát jelent regionális szinten. Lehetetlen ezt folytatni. Tehát itt nem lehet ökogazdálkodást folytatni. Ezt be kell szüntetni. Azután a kiindulási anyagok, szaporító anyagok 2021-ig mind származzanak ökogazdálkodásból. Mi hosszabb átmeneti időszakot szeretnénk. Azután az ökotermékeket más minőségi besorolási rendszerben kell kezelni, vagyis az élelmiszer vagy biztonságos, vagy nem, tehát nem szeretnénk olyan hatást kelteni, olyan benyomást a fogyasztóban, hogy ami nem öko, az nem biztonságos. Azután a különböző maradványértékeknek a kezelésére, amit javasol a bizottság, az egy nehézkes, célszerűtlen rendszer. Nem értünk vele egyet. A, az ökogazdák egyfajta szabályozási vákumban tevékenykednek, és a környezetvédelemmel kapcsolatos valamennyi feladatot nem lehet az ő nyakukba varni. Azután a kis gazdálkodók, az ő helyzetükről szeretnék szólni. Említették, hogy a szabályozási terheket kellene csökkenteni. Sokan gazdálkodnak 5 hektár területen, akár Hollandiában, akár Spanyolországban. És bizonyos szempontból ez kellő méretű terület, de mégsem életképes nagyságú. Tehát Franciaországban például nagyon kicsi, nálunk Hollandiában jóval nagyobb. Tehát a definíciókban, hogy mi számít kicsinek és nagynak, ezt differenciálni kellene. Aztán Heisling úrral már egyeztettem a nem tagállamokkal folytatott kereskedelmi tevékenységek ügyében fontos, hogy átláthatók maradjanak a kereskedelmi tárgyalások, és ne legyen több különböző minőségi és minősítési rendszer ugyanarra a termékkörre. Egységesen kell kezelni a fogyasztó szempontjából a terméket, hogy tudja, hogy amit vásárol, azt mindenhol egységesen értékelik. Aztán az ellenőrzési rendszer. Úgy gondoljuk, hogy folytatódjék az éves ellenőrzések rendszer, és ne álljunk át kockázat alapú eh, ellenőrzésekre és egyéb megfoghatatlan dolgokra. A régiók bizottsága részéről nagyon sok témára tudnék még kitérni, igyekeztem röviden hozzászólni, de azért remélem, hogy az írásban megtett észrevételeink figyelmet kapnak, és ez a továbbiakban is így lesz hogyha ez a rendelet megszületik, akkor az ökotermékek száma csökken, és a piac éppen ezeknek a növekedését igényelni. Sőt, EU-n kívüli exportot kellene ösztönöznünk. Tehát a cél az, hogy érjük el, amit lehet. Köszönöm szépen. Köszönjük ezeket a bevezetőket, illetve ezt a bevezetőt a Régiók Bizottsága részéről. Nyilvánvalóan, hogy az önök munkája kihat a miénkre is, most pedig a szakértőket hallgatjuk meg. Két szakértőt fogunk meghallgatni, utána lesz egy kérdés-feleletkör, és a bio élelmiszer gazdálkodás szövetségének az elnöke, Félix Prinzú Löwenstein. Megadom önnek a szót, doktor úr, és kérem, tartsa be hozzászólási idejét. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon örülök annak, hogy szólhatok ma itt önökhöz, és ismertethetem önökkel a német bioszektor, és hát így egyben az európai bioszektor helyzetét. Több kérdést tettem föl. Az első a helyzet felmérése. A rendelete kapcsolatban felmerül az a kérdés, hogy a biogazdálkodás valóban alternatíva-e az élelmiszergazdák számára, illetve csak egy kis szektor részesedés marad. Nekünk egyértelmű az álláspontunk. Figyelembe véve, hogy a hagyományos mezőgazdaság milyen hatással jár a biodiverzitásra, a klímaváltozásra. Egyértelmű, hogy a biogazdálkodásra szükség van, és biogazdálkodással kell alakítanunk az egész mezőgazdaságot. Még nagyon sok előrelépésre van szükség, de nagyon sok tanulmány azt mutatja, hogy járható ez az út. Jelenleg sokkal nagyobb a kereslet, mint a kínálat, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nem használjuk ki a biogazdálkodás potenciáját. Ezért a rendelet ki kell, hogy terjessze a biogazdálkodást, nem szabad, hogy egy kis szektorra zsugorítsa össze. A második kérdésem, amit föltettem, az az, hogy mi a helyzet a vegyes gazdálkodásokkal. Nyilvánvaló, hogy meg kell azonosítunk a bio gazdálkodásnak az ellenőrzését, és ezért nem igazán tartjuk tanácsosnak a vegyes gazdálkodást. Igen, nem csak, hogy lépésben kell bevezetni a biogazdálkodást. De azt is értjük, hogy Európában nagyon sok országban tiltják a vegyes ter- termesztéseket, és kizárólag biogazdaságokat fogadnak el. A hármas kérdés a, az üledék anyagoknak, a visszamaradt káros anyagoknak a kérdése. Mindig is a biogazdálkodásnak az volt az alapja, hogy tiszta termelést támogatunk. Nem szabad felelősíteni a gazdákat olyan dolgok miatt, amiért nem vállalhatnak felelősséget, ez nem igazságos, és megakadályozza azt, hogy új gazdák kezdjenek biogazdálkodásba. Nem szeretnénk, hogyha lenne egy határérték biotermékekre. Megmondom, hogy miért. Például az eterikus olajokat tartalmazó növények termesztése mindig nagyon népszerű. Igen, csak hogy ezek a növények a levegőből beszívnak olyan anyagokat, amik szennyező anyagok, és néha a légkörbe bekerülve bekerülnek a növényekbe, és ezért nem tudjuk néha betartani a 0,01 mg per kilogrammos értékhatát, de erről nem tettnek a gazdák. Tehát a következőt képzeljük el. Hogyha van egy menta teát rendelő kliensem, akkor menta teát, mentát termesztek, de aztán a menta teát ráteszem a porcra, és azt adhok kontrollálják, és hogyha a határértéket túllépte a szennyezőanyag, akkor nagyon nagy problémáim vannak. Tehát a kliensem nem veheti meg az általam termelt mentát, sokba kerül a laboreljárás, hiába volt az egész termesztési folyamat. Igazából, mivel én a le- teljes láncolatot nem ellenőrizhettem, ezért számomra lehetetlen, hogy én vállaljam a felelősséget teljes mértékben a határértékét, hiszen nem tudok ráhatni a teljes folyamatra. Aztán vannak olyan elképzelések, amik azt mondják, hogy ezt a vitát arra használhatják, hogy a környezet minőségét javítsuk. Tehát azt mondjuk, hogy ugyan nem lehet a 0%-os határértéket betartatni, de legalább a szomszédomat be tudom perelni. Nos, igazából a kérdés az, hogy hogy akarják rávenni a gazdákat, hogy biogazdálkodásra álljanak át, hogyha ugyanakkor gyakorlatilag azt mondják nekik, hogy biztos, hogy befognak perelni, és mindig készen kell állnod az ellenőrzés, még akkor is, ha focit akarsz nézni a tévében, vagy akkor éppen sört iszol a szomszédoddal. Hölgyeim és uraim, a problémát ott kell megoldani, ahol keletkezik, nem a passzívan a káros anyagokat felszívó gazdáknál, hanem azoknál, akik szándékosan szennyezik a környezetet. Aztán a káros anyagok ellenőrzése. Ez nagyon fontos eszköz, de erre már ma is van egy rendszer, vesznek adhók mintákat, és ennek megvan az eljárása. Aztán a negyedik kérdésem az eljárása az ellenőrzésnek. Nagyon jó, hogy nagyon szigorú az ellenőrzés, sokkal szigorúbb, mint a hagyományos mezőgazdaságban. Az is jó, hogy mindig előrelépünk technikai szempontból. A kockázat felmérés is nagyon fontos, de ezt is mindig figyelembe vesszük. Kockázat csak ott nincs, ahol a teljes láncolatot a gazda futtatja, tehát ő is értékesíti a termékeit. Hogyha az ember a biopróbákat meg akarja még szorosabbá akarja tenni, még komolyabbá, akkor nem szabad általánosan kiterjeszteni a mezőgazdaságra, hanem a bioszakértőket kell megbízni ezzel. Aztán felmerül az import kérdése a harmadik országokban, nyilvánvalóan, hogy itt is nagyon fontos a minőség garantálása, csak hogy. Például a fejlődő országokban a követelmények és a körülmények eltérnek gyakran a miéinktől. És hogyha ilyen ellenőrzéseket akarunk végrehajtani, akkor a bizottságnak eszközöket és pénzt kell adnia arra, hogy a harmadik országban a termelési láncot ellenőrizhessük, különben sem értem a szabályoknak. Aztán a mm, magvaknak a kérdése, illetve a takarmánynak a kérdése. Nyilvánvalóan, hogy ezt a szektort is nagyon magas szinten kell dokumentálni és biztosítani. A saját üzememben is, ahol nagyon speciális növényeket termesztünk, azt látom, hogy a vetőmag, a biológiai úton előállított vetőmag iránt egyre nőtt a kereskedelem az elmúlt években. Néha a biogazdaságokban a fehérje takarmányokat még a hagyományos láncolatból szerzik be, de ennek is csökken az aránya. Egyre inkább a bio fehérje anyagokat is, például a bio szója babot is termeszték Európában. Igazából itt a kivételek aránya 5%, úgyhogy szeretném, hogyha tisztáznánk ezt a kérdést is az állati takarmányok, fehérje tartom állati takarmányok biogazdálkodás által előállított módjait. Aztán az utolsó kérdés, hogy a delegált jogi aktusokkal mi a helyzet. Igazából az alap primér jog, a mérvadó tudják a biogazdák, hogy az állataiknak milyen biotakarmányt adhatnak, tudják, hogy milyen folyamatokat és összetevőket alkalmazhatnak. A bio ellenőrzést, szabályait tisztázni kell a gazdák számára. Ezek mind-mind fontos elemek, amelyek a bio termékeknek a minőségét garantálja. Aztán benne vannak olyan szabályok, amelyeket időszakosan, hirtelen kell bevezetni. De minden egyes szabály esetében ellenőrizni kell azt, hogy mennyire terheli le a gazdákat. A bizottság a javaslatában nagyon sok delegált jogi aktust sorol föl, túl sokat és túl sok átláthatatlan szabályt. Ezeket mind át kell világítani, ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy ezek valóban józan, értelmes javaslatok. Hölgyeim és uraim, az új rendeletről szóló vita azt mutatja, hogy minél jobban elhúzódik, annál jobban elhúzódik a szektor kereteinek megteremtése pedig a mai keretek jól működnek. Hogyha abból indulunk ki, ami ma már létezik, akkor sokkal kevesebb jogi problémát látunk, és minőségi problémát, és eltüntetjük azokat az akadályokat, amik megakadályozzák a gazdákat jelenleg, hogy belépjenek erre a piacra. Nyilvánvaló, hogy a tagállamokban eltérnek a rendszerek, de ez még mindig jobb, mint egy teljesen új rendszert alapjaiban építeni. Úgyhogy arra szeretnénk kérni a parlamentet, hogy konstruktív javaslatainkat karolják fel. A közös célunk az kell, hogy legyen, hogy a biogazdálkodás, élelmiszer, termesztés és kereskedelem egy valóban fenntartható gazdasági modellé váljon. Köszönöm. Bardzo dziękuję i poprosimy o... Köszönöm szépen. Most pedig a második szakértőnek adom meg a szót. Arra kérem önöket, hogy jelezzék, hogyha kérdésük van az első kérdés-válasz kör számára hogy lássuk, hogy hányan szeretnének hozzászólni, így jobban szervezhető a vita. Jelzem, hogy a második kérdés-válasz körben megkapja majd első sorban a szót az, aki az előző körből kényszerűen kimaradt. Most pedig engedjék meg, hogy jön Sanders urat köszöntsem szeretettel, aki kutatóként dolgozik az erdészeti, illetve halászati és vidékfejlesztési kutatóintézetben. Úgyhogy átadom neki a szót. Elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönetet szeretnék mondani, hogy itt ma előadhatok önöknek, és egy tudományos politikai tanácsadó álláspontját képviselhetem itt. Talán tudják, hogy a jelenlegi öko rendeletet elemeztem a kollégáimmal, ez egy ex post értékelés volt. Az volt a célunk, hogy megállapítsuk, hogy a rendelet jelenlegi kitételei mennyire hatékonyak a gyakorlatban. Ez egy jövőorientált rendelet, amelynek a célja az, hogy keretfeltételeket teremtsen hogy az következő 10-15-20 évben növekedhessen a biogazdálkodás. Nagyon fontos, hogy mindig észben tartsuk, hogy ez egy hosszú távú cél. De ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy ez a rendelet csak egy eszköz a sok közül. És a biogazdálkodás segítésének más módja is vannak, például pénzügyi támogatás, kutatás, kommunikációs intézkedések, és így tovább. Én úgy gondolom, hogy ha a cél oldaláról közelíti meg az ember a témát, akkor nagyon fontos, hogy észben tartsuk, hogy más intézkedések is léteznek. A mi elemzéseink azt mutatják, hogy a koherens támogatási politika az az, ami a biogazdaságot valóban támogatja. Csak így lehet értelmes a szektor segítése, hogyha ennek csak egy része az ökorendelet. Amit még nagyon fontosnak tartunk, az az, hogyha támogatni akarjuk a biogazdálkodást, akkor az közös erőfeszítéseket igényel. Minden európai szinten működő résztvevőtől, a tagállamoktól és a régióktól. Érthető az, hogy az európai intézmények főleg a jogi kereteket, ezek kidolgozását segítik. De azért én megkérdőjelezném azt, hogy ez célra vezető-e. A biogazdálkodást valóban fejleszteni akarjuk, akkor igazából szerintem hiányzik egy stratégiai keret cél. Én úgy gondolom, hogy ezt tenni lehetővé azt, hogy az egyik oldalról a politikai kezdeményezések, amik összefüggnek, valóban összekapcsolódjanak, például a jogi keretek, és információs csatornák összekapcsolása, amelyeket bevennének a fejlesztési, kutatási programokba. Nagyon fontos lenne a közös vita. Minden érintett bevonásával. Egy vita arról, hogy mik a közös elvek a biogazdák számára Európában. A biogazdának mi a célja Európában, az egyes tagállamokban és az egyes régiókban? Igazából fontos az, hogy mit jelent az, hogy fejlesztés, fejlődés. Márciusban a bizottság a javaslatait beterjesztette. Nagyon nagy kritikákat kapott ez a javaslat, német szempontból három dolog miatt, a delegált aktusok miatt. Mi ezt egy fekete doboznak tartjuk, nem tudjuk, hogy mit tartalmaz. A második a derogációk kérdése, a harmadik pedig a biospecifikus határértékek kérdése. Ezzel kicsit részletesebben foglalkoznék. A biogazda mindig azt tartja szem előtt, hogy a lehető legminimálisabbra korlátozza a külvilággal kialakított lánc kapcsolatait. Ha mégis a láncába más is besegít, legyen az is egy másik biogazdálkodásból származó láncszem. A kérdés az, ezt elfogadjuk, vagy azt mondjuk, hogy tűzzel vasról betartatjuk a biogazdákkal azt, hogy nulla százalékos arányt érjenek el. Én úgy gondolom, hogy a követelmények nem elég jól megfogalmazottak. A derogációk bizonyos régiókban szabályá váltak. Nézzük például a vetőmagot, Egyesült Királyság 2007 és 11 között 120%-kal nőtt a derogációk megadásának az aránya, miközben 11%-kal nőtt csak a termelésre felhasznált földek száma. Vagy Hollandiában 217%-kal nőtt a derogációk száma, és csak 9%-kal a gazdaságok nagysága. Tehát ez azt jelenti, hogy a követelmények hez, ha mindig derogációkat adunk, az hátrányosan érinti a szektort. Ezen kívül Európában nagyon eltér a helyzet. Például mennyire elérhető a vetőmag? Nagyon fontos lenne, hogy ezt összehangoljuk, de úgy, hogy közben regionális stratégiákat valósítunk meg, amelyek a gyakorlatban megvalósíthatók. A régiókban döntsenek a gazdák, hogy érhetők el a célok. Egy dolog nyilvánvaló. Nagyobb nyomást kell gyakorolnunk a szabályok alól kibújókra. De azt is biztosítani kell, hogy a szabályokat ne úgy alakítsuk ki, hogy nagy hátrányokat halmozzanak fel a gazdák számára. Tehát ez igazából egy fine-tuning kérdés, hogyan finom hangolhatjuk a szabályokat úgy, hogy ne hátráltassák a gazdálkodást. Aztán a derogációk esetében eltérnek az üzemek feltételei. Ha a jövőben 100% biot akarunk látni, akkor a vetőmagnál például az a helyzet, hogy a helyi regionális fajták esetleg egyszerűen nem elérhetők ilyen tisztaságban, vagy a fehérje tartalmú takarmányok esetében. Ha túl gyorsan akarjuk bevezetni ezt a 100%-os tisztaságot, akkor a piac nem tud ilyen gyorsan reagálni, és megugrik az ázsiai importok aránya, mert az európai piac nem tud reagálni. Nagyon fontos, hogy a 100%-os tisztasági szabály költség elemekkel is jár. Kifizeti ezeket. A mi elemzéseink azt mutatják, hogy az szabályokat ismerik a gazdák, de nem a kisebb elemeit, ezért aztán fenn a veszély, hogy nagyon drága mulatság lesz a számukra. Mit szerettem volna elmondani? Hogyha derogációkat le akarjuk építeni, pozitív hatása is lesz, de negatív is. Ennek van egy ára. Véleményem szerint nem egyértelmű a résztvevők számára, hogy mibe fog ez nekik kerülni. Nem tudjuk, hogy az egyes tagállamokban hogy alakul például a 100%-ig tiszta biovető magára, vagy mi lesz a fehérje szakadékkal. Úgyhogy szerintem adatgyűjtésre van szükség ahhoz, hogy megfelelő költség elemzést végezhessünk, és aztán egy tanulmányt készíthetünk a költségekről. Nagyon sokan azt mondták, hogy igazából nem a folyamatot akarjuk ellenőrizni, hanem a terméket. Én úgy gondolom, ha az ember el is elolvassa ezt a javaslatot, akkor azért láthatja, hogy igazából a folyamatot akarja a rendelet ellenőriztetni. Igazából harmonizálnunk kell a szabályokat, és erősítenünk kell a fogyasztók védelmét. Nagyon nehezen érthető, hogy Európában miért érnek el ennyire szabályok? 13 tagállam közül csak négynek van olyan jog alapja, ami az ellenőrzésekre vonatkozik, a káros anyagok tartalmát illetően. Az előbb szó esett az ellenőrzésekről. Meg kell állapítani, hogy történt-e jogsértés. de nem az a cél, hogy azt állapítsuk meg, hogy egyáltalán nem volt szennyezőanyag a láncolatban. Nagyon nagy itt a különbség. Aztán a kérdés. Veszélyeztetjük-e a fogyasztók bizalmát? Ha a káros anyagtartalom probléma az ökotermékekben, akkor ez nem csak itt probléma, hanem minden termékre nézve probléma. Ha csak az ökotermékeknél, akkor én föltenném a kérdést önök felé, azt mivel magyarázzák, hogy az elmúlt években nagyon nőtt a kereslet 2006 és 2011 között 56%-kal nőtt a bio termékek iránti kereslet. Vajon ezt mit felmagyarázzák? Nos, itt szeretem volna hosszabban beszélni, és kitérni a többi aspektusra, de akkor itt befejezem. Köszönöm szépen. Bardzo dziękuję za kolejną wypowiedź. Chciałbym... Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az előadást, és tájékoztatom önöket arról, hogy ma körünkben üdvözölhetjük a Kopekozsekát képviselőjét, az Öko Gazdák Szövetségének az elnökét. Muszó úrnak adom meg a szót a Kopekozseka képviseletében. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés, hogy önökhöz szólhatok. Az Európai Ökogazdákat tömörítő szervezetet képviselem, és szeretném azt a megállapításunkat közölni, hogy a fogyasztás jelentősen nő, az ökotermékek iránti igény emelkedik tehát, ugyanakkor a gazdaságoknak a száma nem nő, hanem stagnál Európában, amiből az következik, hogy a gyakorlatban és technikailag reagálnunk kellene a növekvő igényekre. El kell döntenünk, hogy az ökogazdálkodásban Európa élen szeretne járni. És ezt az imást szeretnénk-e kialakítani a világ szempontjából. Ami az európai régiók közötti szolidaritást igényli, mert az ökogazdálkodás nem azonos feltételekre támaszkodhat a különböző régiókban. A kérdés, hogy az új rendelet mennyiben támogatja majd ezt. Hogyha vállaljuk ezt az ambíciónkat, akkor hozzáadott értékkel végezhetjük a tevékenységünket, és minden európai gazda élvezheti a régiók sokszínűségét. 225 ezer gazdát tömörítve mindössze a mezőgazdasági terület 5%-át tömörítjük. Ennyit képviselünk. És szeretnénk elkerülni a legintenzívebben hasznosított területek és a kevésbé intenzív területek közötti ollónak a növekedését. Hiszen itt gyakorlatilag gabonáról, vetőmagokról van szó, és élelmiszer, valamint takarmánytermékek készülnek ezekből a termékekből. Nyitva kell hagyni a lehetőséget, hogy a gazdák maguk döntsenek, válasszanak az ökogazdálkodás és a normál gazdálkodás között. Sokszor nehéz az átmenet. Tehát a Kopakozseka, a szövetség azt javasolja, hogy igyekezzünk az átállást mentességekkel elősegíteni, és olyan kiigazító intézkedéseket bevezetni, amelyek lehetővé teszik a növekedést is. Erre szolgálna a vegyes gazdálkodásnak a rendszere. Azután a vetőmagok és szaporító anyagok az állattenyésztés szempontjából szintén némi engedményt igényelnek, hiszen sokszor nem sikerül beszerezni ökoforrásból ezeket a vetőmagokat és szaporítóanyagokat. A kollégák igyekeznek és keresik az új forrásokat, de ezzel együtt nehézségek vannak. Azután az ellenőrzési rendszert tekintve az Európai Bizottság javaslatát mi is támogatjuk. Már is hosszan beszéltem, elnézést kérek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Plaker úr. Sehr geehrter Vorsitzender, äh, Mitglieder des Európai Parlamentes, vielen Dank. Köszönöm szépen. Äh, üdvözlök mindenkit, és nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy äh, eljöhettem és a biogazdálkodás képviselhetem itt egy rövid megjegyzéssel, prezentációval. Már rögtön a folyamat elején azt kértük, hogy a jelenlegi jogalkotási keretet javítsák, változtassák meg, azt szerettük volna, hogy új fejezetek nyíljanak, és itt sürgős tevékenységekre volt szükség. Például gondolok itt a szárnyas jószág tartására. Az Európai Bizottsággal két éve együtt dolgozunk, egy lépésről lépésre történő fejlesztési folyamaton. Találkoztunk a gazdálkodókkal, a kereskedőkkel, illetve a fogyasztókkal is, akik egyre több bioterméket kérne követelnek Európában. Az Európai Bizottság sajnos egy másik utat választott, ez sajnálatos. Ők ők forradalmat akarnak a biogazdálkodás piacán, és ezt a gazdálkodók elutasítják, azt kérik az Európai Bizottságtól, hogy egy új javaslatot fogalmazom meg amely alapján a képviselők, illetve az Európai Tanács nagymértékben javíthatja a jogalkotási keretet. Itt is hallottuk, és előző üléseken is hallottuk, hogy ez a jelenlegi javaslat miért nem működik, és miért nem fogjuk ezáltal megvalósítani közös célunkat. Most a parlament kezében, illetve a, a tanács kezében van a döntés, hogy ezt az egész javaslatot meg akarjuk-e dönteni, illetve át akarjuk-e ö, alakítani több ezer módosítóval, de szerintünk struktúrálisan ez nem lehetséges. Reméljük, hogy jó lesz az együttműködés a három európai együtt, egy, egy intézmény között, és azt kérjük, hogy határozottan lépjenek fel a biogazdálkodás érdekében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig áttérünk a kérdésekre és válaszokra meghallgatásról lévén szó. Feltetjük a kérdéseinket a szakértőknek. Már is 18-an jelentkeztek, sőt, még mások is jelezték a szándékukat. Ezért időkorlátot szeretnék bevezetni, másfél percben szólhatnak hozzá. Én remélem, hogy egy, illetve több kérdés is akár feltehető ennyi időben. Inz úrnak adom meg elsőként a szót. Köszönöm szépen. Két kérdésem van. Mindegyik előadónak egy-egy. Az első kérdés a vegyes gazdálkodásokra vonatkozik. Természetesen ennek különböző formái léteznek. Ön a német gazdálkodási formáról beszélt. Más országokban ugye eltérően működik ez a rendszer. Németországban például vannak olyan ágazatok, ahol még hagyományos gazdálkodás folyik, vagy nagy mértékben folyik hagyományos gazdálkodás, és ugyan létezik biogazdálkodás, de ennek az aránya kisebb. Beszélt arról, hogy 2021 a céldátum, azonban ez túlságosan rövid időnek tűnik arra, hogy valóban meg lehessen valósítani ezt az új folyamatot. Szeretnénk, hogyha egy megfelelő eljárásrend alakulna ki. Sanders úrnak intézem a következő kérdésemet. A prezentációja végén a fogyasztói bizalomról beszélt, és hogyha megnézzük a gyümölcskereskedéseket, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok a bio gyümölcs a piacon, és a legtöbbet fel is vásárolják a fogyasztók. A kérdés pedig az, hogy bízhatunk-e ezekben a termékekben, készült-e elemzés, készült-e tanulmány ezek kapcsán, illetve ön szerint a bizottság mit tehet annak érdekében, hogy a javaslatán javítson. Még egy kérdésem lenne Löwenstein úrhoz. Arról beszélt, hogy milyen javaslatokat lehetne tenni jövőbeli jogalkotásra. Ez mit jelent? Ön szerint a bizottsági javaslatot el kell utasítani, vagy esetleg módosítani kellene ezt? Köszönöm szépen. Andrew úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egészen röviden, gyorsan reagálnék csak. Azok közé tartozom, akik úgy vélik, hogy a termelés dinamikáját nem szabad megtörni. Tehát a rendelet tervezet és ennek fényében értékelendő. Az ökogazdálkodás úgy gondolom támogatásra szorul, egy emblematikus jelenségre hívnám fel a figyelmet. Bevezető szavaiban a szakértő említette, hogy mekkora társadalmi jelentősége van az ökogazdálkodásnak de a mezőgazdaság egész szempontjából is igen fontos ez a tevékenység. A fejlesztési, fejlődési modellünknek a zálogáról van szó. Tehát egy olyan lényegi összetevő, amit figyelembe kell vennünk a vitában. Tehát alapvetően az agrárpolitika kiegészítő jellegű kell, hogy legyen, tehát fenntartható és versenyképes mezőgazdaságra törekszünk. Ennek óriási hozzáadott értéke van a stratégiai értelemben a területek, illetve régiók számára. Látni kell azt is, hogy itt egy időleges folyamatról van szó, a rövid és a hosszú táv eltérő intézkedéseket igényelhet, és a bizottsági javaslat hiányosságokat mutat, nem kellően határozza meg az ökogazdálkodást, illetve a biogazdálkodást. Eltérések vannak uniós szinten, közös célokat kell meghatározni. De ugyanakkor vegyük figyelembe az éghajlati, a talajviszonyokat, illetve a gazdálkodási körülményeket. Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen, Ren biztos úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen. És köszönettel tartozom a prezentációkért, ezek nagyon érdekesek voltak. Véleményem szerint a legfontosabb dolog ebben a kérdésben az az, hogy a jövőbeli jogszabályok arra kell, hogy ösztönözenek, hogy minél inkább a biogazdálkodás felé forduljunk Európában. Szerintem nincs kellő mértékű kínálat biotermékekből jelenleg a piacon. Prince von Löwenstein úrhoz fordulok a kérdésemmel. Ön szerint a termelők szempontjából hogyan segíthet a kockázatelemzés? Nem hoz ez plusz bürokratikus terheket? Nem arról van szó, hogy túlságosan messzire megyünk? Elképzelhető, hogy az átlag ember nem akar majd bioterméket vásárolni, hogyha ez a folyamat beindul. És aztán természetesen ott vannak a legkisebb gazdálkodások, üzleti vállalkozások is. Mi történik, mielőtt a biotermékek a nagy áruházak polcaira jutnak, és a bizottság hogyan gondolkodik majd ezekről a kérdésekről? Jó. Igen, köszönöm szépen, és megadom a szót, hogy válaszoljanak, reagáljanak. A, bizottság reméljük, hogy választod ezekre a kérdésekre. Ernyi úr. Igen, azt gondolom, hogy egy fontos probléma, hogy túl növekedtek a gazdaságok, nem tudják eladni a terményeiket, és most ott a dilemma, hogy vagy visszaállnak a biogazdálkodásra politikai döntés alapján, illetve kapnak átállási támogatást, vagy pedig az adófizetők pénzével való visszaélésnek tekintjük ezt. Hogyha nem kapnak átállási támogatást, akkor nagyon sokba kerül, hogy visszaálljanak erre. Én úgy gondolom, hogy a vegyes gazdálkodást meg kell engedni, hiszen a vetőmag is véges mennyiségű. Tehát nem szeretnénk, hogyha olyan helyzet alakulnak ki, hogy nem tud vetni a gazda, mert nem kap öko vetőmagot. Tehát ez botrányos lenne. Ott, ahol elérhető az öko vetőmag, ott az legyen a kötelező, ott, ahol nem irányítható a helyzet, ott viszont szabadjon használni másféle vetőmagot is. Aztán ugyanez vonatkozzon a takarmányra, amennyiben elérhető és ellenőrizhető az öko takarmány, abban az esetben kötelező legyen, egyébként pedig használhasson nem öko takarmányt is. Azután nagyon kétlem az ellenőrzéseknek a hatékonyságát, mert sokkal bonyolultabb az ökogazdálkodás. Egyszer elveti a vetőmagot, és egyszer megtrágyázza a hagyományos gazda, és ezzel kicsi széndiokszidot bocsát ki, ugyanakkor az ökogazda pedig ö, szánt, és egy csomó műveletet végez. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kuzsmukor következik. Köszönöm szépen a két felszólalónak a prezentációt. Ők nem igazán kritizálták a bizottsági javaslatot, ugyanakkor a többi felszólalótól azt hallottuk, hogy a bizottsági javaslat túlságosan messzire megy. Az ő véleményük szerint ez a javaslat nem lendíti fel a biogazdálkodást, illetve a biotermelést, hanem ezt korlátozni fogja. Önök mit gondolnak erről? Ma az Európai Unió támogatása ellenére mindössze 225 ezer biogazdálkodás létezik, és ez pedig a mezőgazdasági termelés, össztermelés alacsony százalékát adja. Jelenleg úgy látjuk, hogy a jogi szabályozás nem igazán kedvez a biogazdálkodásnak. A második kérdés Lövenstein úrhoz intézem. Beszélt arról, hogy a vegyes gazdálkodásoknak véget kell venni. 2021-ről beszélt, mint határidőről. Most a vita során azt hallottuk, hogy bizonyos régiók esetében a biogazdálkodások mintegy 40%-a vegyes gazdálkodás. Egy ilyen kritérium, egy ilyen követelmény bevezetése nem fogja korlátozni ezeket a biogazdálkodásokat? Köszönöm. Erdos. Köszönöm szépen, Hárdes úr. Szerintem a biogazdálkodóknál le kell szögezni azt, hogy többletterhek nélkül és előnyösebb feltételekkel tudjanak dolgozni a jövőben, tehát a szabályozásnak valahogy mégiscsak ebbe az irányba kellene menni, vagy ezt figyelembe kell venni. A bioágazat dinamikusan fejlődik, szabályozási feltételrendszere jól alkalmazkodó, a mai keretek jól működnek, mondta Löwenstein úr. Egyáltalán kérdéses, hogy szükséges-e az új szabályozás bevezetése? Látják-e szakmának bármilyen értelmét a párhuzamos gazdálkodás lehetőségének a megszüntetésére. Tehát harmadik kérdésem, hogy élelmiszer biztonsági szempontból szükséges-e a hagyományos vetőmag és szaporító anyag felhasználásának teljes körű tiltása. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a szakértőknek az egyik, a határérték problémát illetően. Ön szerint ez nem egy elmulasztott lehetőség? Hogy lemondjunk a határértékekről, mint más szektorokban történt ez? Mert a fogyasztó vásárolja a biotermékeket, mert tudja, hogy másképpen állítják elő őket, ez folyamatorientált, és abból indul ki, hogy kevésbé káros anyagokat tartalmaz, mint a hagyományos élelmiszerek. Ha lemondunk a határ értékekről, akkor nem már fönn a veszélye annak, hogy nem vásárolnak többet? Aztán mindkét szakértőhez. Ha azt mondják, hogy folyamatorientált legyen az ellenőrzés, akkor nem kellene magunkat ö, ahhoz tartani, hogy mi a helyzet a vetőmaggal, a fehérje tartalmú takarmányal és a vegyes gazdaságokkal, és csak ennyiről beszélni. Aztán az átmeneti határidőket illetően. Itt nagyon vigyázni kell, mert lehet, hogy pont az ellenkezőjét érjük el annak, amit akarunk. Köszönöm, Erikson úr következik. Tack så mycket. Jag eh, eh, ser i mitt hemland så... Köszönöm szépen. Nos, uh, látjuk, hogy mi történik a különböző országokban, Európában. Egyre nő a biotermékek iránti igény, illetve egyre több a biogazdálkodás is egyre inkább erre az ágazatra összpontosítunk. Pontosan ezért véleményem szerint végig kell gondolni azt, hogy szükséges egy ilyen változtatás, amelyet a bizottság javasolt. Egészen pontosan kell ezt végig gondolni, meg kell nézni azt, hogy a biogazdálkodásba vetett hit elég erőse, megvan-e a bizalom. Szerintem ez növekedett, ez a bizalom. Tehát a kérdés az, hogy a jelenlegi ellenőrzési rendszerre tett javaslatnak mi a háttere, hogyan lehet a fogyasztók igényeinek eleget tenni, és hogyan lehet elérni azt, hogy valóban megfelelően működjenek ezek a rendszerek a szomszédos gazdálkodásokban használnak bizonyos nyomírtószereket, és ezeknek mindenképpen hatása van a biogazdálkodásra, a szomszédos biogazdálkodásra. Tehát egy olyan rendszer kell, amely megfelelően működik, hiszen, hogyha nem működik a rendszer, akkor a bizalom is nagymértékben csökken. Ne felejtsünk el még valamit. Látjuk, hogy mi történik Észak-Európában, nincs kellő mértékű gazdálkodás, nem tudunk megfelelni a keresletnek. Köszönöm. Pani poseł Helens Garcia. Garcia úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Spanyolországból jöttem, ahol ugye jelentős mértékű a biogazdálkodás az egyik legmagasabb, és ezt tovább szeretnénk növelni. Azt látjuk, hogy a vegyes gazdálkodások mintegy 40%-ot tesznek ki Spanyolországban. Ezek eltördése gazdasági öngyilkosságot jelent, még akkor is, hogyha politikai szempontból ez esetleg kívánatos lenne. Ami az ellenőrzéseket illeti, ezek gyakorisága, ezek gyakoriságának emelése lehet, hogy problémát jelent a termelőknek. Ezt valahogy úgy kellene megtenni, hogy a termelők bizalma ne rendüljön meg, viszont a fogyasztókban nagyobb bizalmat keltsen. Ezen kívül van egy regionális kérdés is Spanyolországban, hiszen bizonyos területeken nagyobb mértékű a biogazdálkodás, azonban eltérő a szabályozási keret koherens megközelítésre van szükség, azonban bármilyen korlátozásnak hasznosnak kell lennie. Eh, grazie signor Presidente. Allora io vorrei um, far rilevare. Köszönöm szépen. Ami a biogazdálkodást illeti, Gyakran azt látjuk, hogy az ellenőrzések nem hatékonyak, és ezt bizony kihasználják a gazdálkodások. Nyilatkozatokat adnak közé annak érdekében, hogy finanszírozási lehetőségeket kapjanak helyi szinten, illetve nemzeti szinten, azonban ez nincs megfelelően ö, alátámasztva. Azt szeretném, hogy az európai adófizetők pénze ne menjen kárba. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönetet szeretnék mondani a előadásokért, illetve a tapasztalat megosztásáért. Szerintem a fogyasztók részéről nagy elvárások vannak a biogazdálkodással szemben, nagy a kihívás tehát, a kihívás nem más, mint a bizalom fontos, hogy a különböző országokban hasonlóképpen valósítsák meg a szabályokat. A fogyasztónak tudnia kell, hogy honnan származik az adott termék, tehát megfelelő címkézésre van szükség. Ez azt jelenti, hogy meg kell őrizni valamilyen ellenőrzési kapacitást, és tanúsítványokra van szükség részben, de emellett az is nagyon fontos, hogy ezek az ellenőrzések szigorúak legyenek. Ez a szigor bizalmat kelt, bizalmat kelt egyrészt a termelőkben, a termelők bevetett bizalmat megerősíti, vannak vegyes gazdálkodások, ezt folytatni kell akkor, hogyha mindenütt szeretnénk fellendíteni Európában a biogazdálkodást. Néha a földrajzi körülmények között, kö, földrajzi körülmények miatt elképzelhető, hogy egy vagy két biogazdálkodás létezhet, de nem lehet mindent biogazdálkodássá átalakítani. Meg kell őrizni a biogazdálkodás, illetve a mezőgazdaság potenciáját, ez pedig azt jelenti, hogy nem kell mindent egy, ki, egy bizonyos kis részre szorítani, tehát nem szabad túlszobályozni. Dziękuję pan poseł Glezos. Proszę pytania i półtorej minutki. Para poli, para poli akció. Tisztelt képviselők, tisztelt előadók, nagyon jók voltak az előadásaik, de az első kérdésem az, 40 évvel ezelőtt külön szakbizottság jött létre ebben a parlamentben a szigetek számára. Ma már nem létezik ez a szakbizottság, de a szigetek nem szűntek meg, úgyhogy nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a szigetek léteznek, és ott másképp tenyésztenek, termesztenek. Ők mint az állatállományt, mint a növényállományt, illetően külön kategóriát képviselnek. 28 országból csak négy országnak nincsenek szigetei. Aztán az Atlanti óceánban levő szigetek, a földközi tengeren levő szigetek, ezeknek a jellege is eltérik. Például Görögországban több száz sziget van, és két alapproblémájuk van. Gondoljanak bele, Nekünk nincsenek legelőink, földjeink. Az a hely, ahol a szakértők ülnek, ez már ö, gazdálkodásra alkalmas földmennyiségnek minősül Görögországban. Ha valakinek ennyi földje van, az már gazdának minősül. Hogyan termesztünk mégis növényeket? Úgy, hogy odaholdjuk a földet vödörrel. Ezen kívül nincsen ivó vízünk. Azt várjuk, hogy mikor jön a vízhozó, mikor jön a köd, mikor jön az eső, mikor öntözi meg a növényeket. Úgyhogy a kérdésem az, ezt az új problémát hogyan akarják megoldani? A szigetek külön problémáját? Bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan poseł Bogowicz. Bardzo proszę. Bogowicz úr következik. Lep pozdrav. E, stanje na ekološkem kmetijstvu v Európában. Köszönöm szépen. A biológatás Európában nagyon sérülékeny terület. Nagyon vigyáznunk kell, hogy ne akadályozzuk véletlenül se a biogazdák tevékenységét. Szlovéniában is nagyon nagy probléma például a tanúsítványok beszerzése, nem csak a hektár mennyiséget kell figyelembe venni, hanem a gyümölcs és zöldség termelők számára különböző szabályok léteznek. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy nagyon óvatosan kell előre haladni ezen a területen, különösen ami a határidőket illeti. Fontos lenne, véleményem szerint, hogy olyan határidőket tűzünk ki, például a 2021-es szerintem az túl korai időpont, ami betartható lenne. Ezen kívül nem szabad lerombolnunk a szektorba vetett fogyasztói bizalmat. Nem szabad túlterhelnünk a gazdákat a bürokratikus kívánalmakkal azok a kereskedők, akik csak előre csomagolt termékeket forgalmaznak, azokat ki kellene vennünk a plusz kontrollok kötelezettsége alól, hiszen csak szükségtelen bürokráciát teremt számukra. Köszönöm. Pani poseł Aguilera, pani poseł Aguilera. Aguilera, képviselő következik. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nekem is lenne egy-két kérdésem. A szakértőkhöz először is gratulálok nekik, nagyon érdekes prezentációkat tartottak, és releváns kérdéseket vitattak meg. Spanyolországból származom, és a saját térségemben a helyi önkormányzat megpróbálta fellendíteni a biogazdálkodást, megpróbálják átalakítani a hagyományos gazdálkodásokat, illetve vegyes gazdálkodásokat biogazdálkodás. Ennek van finanszírozási lehetősége is. Ez pedig oda vezetett, hogy az adott térségben fellendült a biogazdálkodás. Hogyha korlátozzuk a vegyes gazdálkodásokat, akkor azt hiszem, hogy Spanyolország számára ez jelentős hátrányokat okozna. Úgy tűnik, hogy a biotermékek fogyasztása meg négyszereződött, még a hagyományos termékek esetében csak megduplázódott a fogyasztás. Önök hogyan értékelik az elhangzott javaslatokat. Gondolok itt a környezetvédelmi ellenőrzésekre, illetve a termelési láncra. Illetve úgy gondolják-e, hogy minden szabványt, minden jogszabályt harmonizálni kell. Szeretném tudni, hogy mi a véleményük. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, Kostinger asszonynak adom meg a szót még, és aztán úgy gondolom, hogy hagyjuk meg a szót a szakértőinknek, hogy választ tudjanak adni, és a többit majd a következő körben. Köszönöm szépen. Prince von Löwenstein úr. Ön azt mondta, hogy a harmadik országokból alkalmazott importokra más kritériumokat kell alkalmazni, ez megdöbbentett engem. Szerintem ez egy elhibázott javaslat, főleg az európai gazdák számára ez egy rossz üzenet, nagyon magas normáknak felelnek meg, és a Nemzetközi Kereskedelmi Szakbizottságnak fel kellene vetni ezt a kérdést, szerintem ez egy rossz út a magunknak, a termelőknek a számára is hiszen az európai normákat be kell tartatni, és így ehhez köthetnénk a segélyek nyújtását például ezen kívül. Ön azt mondja, hogy a bioélelmiszernek olcsóbbnak kell lennie. Hát az ár dömpinget illetően ez is egy elhibázott lépés lenne. Európában mennyi élelmiszer dobunk ki? az egy harmadát az élelmiszereknek, úgyhogy nem hiszem, hogy azt szeretnénk, hogy a bioélelmiszereket is kidobáljuk. Ez pocsékolás lenne. Nagyon nagy a felelősségünk ez ügyben. Ami a bio magot illeti. Nagyon sok lobbista járt nálam, nem elérhető a biovetőmag, ezzel tisztában vagyok, csak általában, amikor a vetőmag rendeletről beszélünk, mindig azt mondjuk, hogy ez a piac nagyon koncentrált, és a multik ellenőrzik. Most meg eljövök ide, és azt mondja, hogy a vetőmagot Ezt nem lehet mindig elérni, ezért a hagyományos vetőmagot használjuk fel. Hát ez elhibázott megint, hát a több színűség, a diversifikálás eh, nagyon fontos, szerintem a biovetőmagra koncentrálnunk kellene. Köszönöm szépen. Most pedig valóban három-három percben a szakértőnk reagálhatnak. Oké, okay, drei Minuten, das wird wirklich schwierig. Három percben? Az nem fog menni. Jó, akkor kettőt kap. Jó, öt perce van. Ami a kockázatelemzést illeti a kontrollok során meg kell állapítani, hogy van-e például egy hatalmas csirketelep, ami sokkal nagyobb veszélyt jelent a szennyezés szempontában, mint a kis üzemek. Egyébként már gyakorlat ma is, hogy a nagy cégeket többször elemzik. Ha van egy kis gazda, aki a saját terményeit dolgozza fel és értékesíti, hát ott nincs értelme sokat ellenőrizni, mert nem szakad meg a lánc, úgyhogy nem szabad, hogy ez problémává váljon. Az alacsonyabb határértékeket illetően én azt gondolom, hogy a fogyasztókban bíznunk kell, én sokat beszélek velük, és tudatában vannak, hogy a biogazdaság nem egy üvegbúra alatt működik, nagyon is tudatában vannak ennek, és a fogyasztókat mm, ne tartsuk butának. Aztán a vegyes gazdaságok kérdése. Azt mondta, hogy én azt mondtam, hogy 2021-ig van valami határidő, én ilyet nem mondtam. Deutschland sind schon lange da. Németországban már régen úgy gondoljuk, hogy a vegyes gazdaságokat le kell építeni. hogy lehetne a derogációt megcsinálni úgy, hogy egy családban például, amikor egy fiú az apától már nem vegyes gazdaságként akarja átvenni a gazdaságot, akkor ezt megtehesse, hogy örökölhető legyen ez a rendszer. Csak azt látjuk Németországban, hogy van egy elképzelés arról, hogy azt mondja egy gazda, teljesen mindegy, hogy milyenek a körülmények, akkor is ezt a szabályt kell betartanom. Ez nyilván nem megy. Úgyhogy nagyon is gondoskodnunk kell arról, hogy valóban a biogazdaság biogazdaság legyen, de ugyanakkor a realitást is figyelemben kell vennünk, a tagállamokban nem lehet kijelölni egy dátumot, rámutatni, és azt mondani, hogy na most innentől bio. Aztán az alapkérdés ugyanaz marad, Én nem kritizáltam a bizottság javaslatát, <laughs> főleg azért, mert megtanultam, hogy Brüsszelben jobb, hogyha, hogyha diplomatikusan fogalmaz az ember. De nagyon fontos, hogy a biogazdálkodást ne szorítsuk vissza egy kis piaci szegmensbe. Például vegyük a libamájat. Én én igen is harcolok azért, hogy a bio az a teljes mezőgazdaság jövője. De ma ezt még nem tudjuk garantálni. Aztán felmerült a kérdés, hogy van-e értelme, hogy ezt a javaslatot, ezt a rendeletet visszük tovább. Hölgyeim és uraim, nem tudom, mennyi idejük van. Vagy nincs elég munkájuk? Ha nincs elég idejük, és nincs elég munkájuk, akkor azt javaslom önöknek, hogy akkor a már öt éve kidolgozás alatt levő rendeleten csak nyugodtan gondoskodjanak és dolgozzanak ezen tovább. Szerintem ezt már nem lehet tovább fokozni, így is úgy is fejlődik a biogazdálkodás. Mindig a jövőre kell gondolnunk, és a jövőhöz kell alakítanunk a jogszabályokat. De jelenleg mi azt gondoljuk, hogy sokkal egyszerűbb lenne, és sok problémát elkerülhetnénk, hogyha végre megelégednénk azzal, ami most a kezünkben van rendelet, és ezt vennénk alapul. A vetőmag kérdése. Persze, jó lenne, hogyha a vetőmag bio vetőmag lenne. És úgy gondoljuk, hogy vannak intelligens mechanizmusok, amikkel elérhetjük azt, hogy a vetőmag kínálatban szaporodjon a bio vetőmag. Nálunk például vannak olyan termelési részek, ahol csak vetőmagot alkalmaznak. Van például egy internetes portál, ahol csak biovetőmaggal lehet kereskedni. Itt nem igazán a jogszabályok hiányáról van szó, hanem a megvalósítás hiányáról, és arról nincs ellenőrzés. Köszönöm. Ja, danke, ich würde es auch... Äh, Köszönöm, én is rövid, rövid leszek. A fogyasztókat illetve. A mi tanulmányaink azt mutatják, hogy véletlenszerűen döntenek, igazából elcsábítja őket a szupermarket kínálata, és nagyon gyorsan felejtik az botrányokat. Nem ismerek egyetlen tanulmányt sem, amely ezt vizsgálta volna, hogy a jelenlegi jogi keretek veszélyeztetik-e azt, hogy veszélybe sodorják-e a fogyasztók bizalmát, hogy elvesztjük el miatt. Szerintem mindenkinek van egy elképzelése arról, hogy mi az, hogy bio. De azt, hogy pontosan tudják a jogi hátterét, szerintem nem. Aztán, ami nagyon fontos, hogyha emelkednek a termelési költségek, akkor emelkedik a végtermék ára is. És ezt a fogyasztónak kell kifizetnie, de nem is tudja esetleg, hogy megemelkedett az ár, és nem is tudja, hogy megéri ennyit kifizetni. Aztán a határértékek bevezetése, ez egy esély, mert akkor a fogyasztó kezében ez egy további érv. Én nem csak a környezetet védem ezzel, hanem kapok egy biztosítékot arról, hogy nem szennyezett az élelmiszer, amit fogyasztok. Ez ugyan esély, de ugyanakkor kockázat is. Mert ha bevezetjük ezt az intézkedést, akkor kevesebb gazdálkodó egység lesz képes arra, hogy ilyen terméket előállítson. vegyük figyelembe, hogy az üzemeknek még mennyi játéktere maradt. Németországban 20 éve tanulmányokat készítünk az ökogazdaságokról, és összehasonlítjuk a hagyományos üzemekkel őket. A tanulmányok azt mutatják, hogy lehetnek ö, profitábilisak, de az ökogazdaságok 40%-a ha ugyanazt a terméket hagyományos módszerekkel állítaná elő, magasabb profitot termelne. Úgyhogy a nagy játéktér már nem maradt az üzemeknek legalábbis Németországban. Ami nem jó, hogyha semmi ilyen opciót nem kínálunk. Nagyon fontos, hogy a biogazda és a biogazdálkodás fejlődjön a jogi háttér is. És én úgy gondolom, hogy a bizottságnak a rendelet javaslat egy első lépés. De optimalizálni kell. Különösen, hogy a hatását felmérjük. Önök azért hívtak meg minket, hogy beszámoljunk a tapasztalatainkról. Ha őszinte akarok lenni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy szükség van és hiány van ebben egy hatástanulmányra. Föl kell tennünk a kérdéseket a gazdáknak, információkat kell szereznünk, és utána dönthetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Így módon a vitánk első részét lezárjuk. Köszönjük szépen a szakértőknek a helyzetismertetőket, illetve a válaszokat is. Elnézést kérek, hogy időkorlátok közé szorítva kell végeznünk a munkát. És kérem, hogy a következő kör szakértői jöjjenek ki ide az elnökségi asztalhoz. Będzie kontynuacja wcześniej zgłoszonych a szakértői előadásokat követően ismét egy új kérdés-válaszkört tartunk. Jeśli Bardzo bym prosił, abyśmy przestrzegali zasady, żeby głównie... Azt szeretném kérni, hogy tartsuk a következő szabályt, hogyha szót kapnak, elsősorban kérdéseket tegyenek fel, mert az előadások után lesz majd lehetőség a vita keretében az álláspontok ismertetésére. Tehát egyelőre az észrevételeket kerüljük, illetve ami nem közvetlenül a témához kapcsolódik az maradjon későbbre. Azt gondolom, hogy a szakértőink készen állnak az előadások megtartására. Egy ilyen gányromnak adom meg elsőként a szót. Bardzo proszę. Etienne Gagneron, bardzo proszę, 10 minut. Proszę Państwa, mamy... Etienne Gagneron úrnak megadom tehát a szót 10 percre. Minden szakértőnek 10-10 percet adok. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam is 17 éve ökogazdálkodó vagyok, Franciaországban, és szarvasmarhával, gabonafélékkel foglalkozom. Tehát az ökogazdálkodásnak a széles körét ölelik fel a tapasztalataim. Nos, sürget az idő. Igyekszem röviden összefoglalni az előadásomnak az anyagát. A francia mezőgazdaságot illetően jó néhány ábrával készültem. A lényeg az, hogy folyamatosan nő 20 éve az öko termelésnek a szintje. És nagyon sokféle ez a termelés, illetve termesztés. Hogyha összehasonlítjuk a hagyományossal, a bal oldalon látható számok, illetve jobb oldalon a biogazdálkodással összefüggő számok, statisztikák láthatók. Egy kicsit elidőznék ennél a grafikonnál. Fent az látható, hogy hány vegyes gazdálkodás folyik, illetve százalékosan. Ez mit jelent? Több mint 40 százaléka a gazdaságoknak vegyes gazdálkodással foglalkozik. Ebből adódik az előző vitában említett problémakör. Nagyon egyenletesen nő a fogyasztás, a fogyasztók igénye, illetve a piaci forgalom az ökogazdálkodás terén. A baloldali kamember ábra, hogy így fogalmazzak, azt mutatja, hogy a bio eredetű termékek fogyasztása milyen összetételű Franciaországban, és azt látjuk, hogy legnagyobb részt belföldi célra termeljük a termékeket. Ami a tervezetet illeti, én úgy látom, hogy az elvek és az elképzelések szintjén kevés összefüggést találtunk, tehát nem látjuk, hogy a gazdáknak az érdekét figyelembe vették volna, és ez aggasztó szerintünk. Én úgy gondolom, hogy Európában inkább, mint hogyha a visszaéléseket ösztönöznénk, és nincs igazi válaszképességünk a visszaélések ellen. A kettes, hármas, hatos fejezeteknek a rendelkezései, a technikai előírások alapvetően a részletek szintjén vizsgálandók, mert ezeket tartjuk alapvetőnek, és itt nem szabad a delegált jogi aktusokra hagyatkozni. Franciaország számára fontosak a vegyes gazdaságok. Nagyon sok átállási igényel járna, hogyha ezeket megszüntetnénk, és a francia termelést visszavetné visszavetni a bruttó hazai terméknek az alakulását is, és nyilvánvalóan az ökotermékeknek a mennyisége erősen lecsökkenne. Tehát úgy tartjuk, hogy jelenleg nem jó ötlet a vegyes gazdálkodásnak a beszüntetése. Ki kell várni az időt, adni kell időt az átállásra. Ami a vetőmagokat illeti, fokozatosan egyre inkább a bioforrások felé kellene haladni. De egyelőre a hagyományos forrásból származó vetőmagok teljes mértékben szükségesek. Fontos lenne, hogy más tagállamok gyakorlatával koherens helyzetbe kerüljünk, harmonizáljuk a gyakorlatunkat. Adatbázisokat üzemeltetnek a tagállamok némelyikében, és viszonylag jól működő rendszerrel rendelkeznek. Fontos lenne, hogy minden tagállam rendelkezzen egy derogációs listával nemzeti szinten, ami az állati takarmányok határértékeit illeti. Úgy gondoljuk, hogy 90%-a a jú, a szarvasmarha, illetve a kecske a takarmány, és a EU-n belüli beszerzésű, 60% a szárnyasok esetében, 95%-ban elérhető az állati takarmány terén az ökoforrásból származó termék, 5% esetében viszont nem. Azután szeretnék rátérni az ajánlásainkra a határértékeket tekintve, ezek lényegbevágóak. A jelenlegi szabályok a gyakorlatban számos eltéréshez vezetnek, és arra lenne szükség, hogy garanciát adjunk, biztos helyzetet teremtsünk a fogyasztók számára. Ehhez mintavétel, ellenőrzés kell tagállami hatáskörben. Franciaországban nem ugyanazok a besorolási határértékek, mint más tagállamokban, amikor a hatóságok elvégzik az ellenőrzést és besorolják a terméket, nagyon fontos lenne, hogy európai szinten össze tudjuk hangolni a tevékenységünket. Úgy tűnik, hogy nagyon érdekes az ez irányba végzett munka jelen pillanatban. A bizottsági javaslat úgy gondoljuk, hogy túl korai még, kiérleletlen, folytatni kell ebben a témában a munkát. Nem arról kellene annyira beszélni, hogy a káros anyag határértékeket hogyan állapítsuk meg, hanem az ellenőrzést kéne harmonizálni, az akreditált laboratóriumok működését egy, egységesen szabályozni, illetve a meg nem felelés esetére egységes eljárások Eh, kellenek korrekciós intézkedések. Tehát amikor a határértéket átlépi valaki, akkor uniós szinten kell ezt rendezni, illetve az ezzel kapcsolatos szankciók is egységesek kell, hogy legyenek. Azután az ökogazdák éves ellenőrzésen kellene, hogy részt vegyenek. Egyrészt minimum ellenőrzést kell meghatározni, és bejelentés nélküli ellenőrzéseket is kell végezni. Ezt tekintjük fontosnak. Franciaországban a tanúsítás egy nagyon lényeges elem a fogyasztó számára. Biztonságot ad a fogyasztónak, és fontos a termelőnek is, hiszen a védjegy költségekkel jár, nagyon komolyan kell venni, és azt jelenti, hogy szigorú ellenőrzéseken esik át a gazda. Tehát a rendszer így működik megfelelően. Másrészt úgy gondoljuk, hogy a termelés, termesztés szintjén a lényeges problémák nem ott vannak, hanem az import termékek okozzák a komoly problémát például a tengeren túli, illetve a trópusi vagy a egyenlítő környéki termelőkre nem vonatkoznak azok a szigorú előírások, amelyek bennünket terhelnek. Francia biogazdálkodóként aggasztónak tartjuk a bizottsági javaslatot, betiltanák a vegyes gazdálkodást, de csak a termelő szintjén, és nem a kereskedés, nem a fogyasztó szempontjából. Tehát ez egy problémás helyzet. Az ágazat számára komoly terheket jelent, és visszavetni a termelést. Azzal zárnám rövid előadásomat, hogy egy két évente megrendezése kerülő Teken Bio kiállításra, szakkiállításra invitálnám önöket. a Burle lavalance ban kerül sorra ez a szakkiállítás, és minden, mindent elmondtam, amit szerettem volna, szeretettel várjuk Önöket erre a kiállításra. Köszönöm szépen. Bardzo dziękujemy za wypowiedź, za zaproszenie. Panie Przewodniczącym Agencji Köszönjük szépen ezt a prezentációt, és a meghívást is nagyon köszönjük. Most pedig megadom a szót és Izabelle Übetsberger asszonynak, az osztrák ökogazdálkodás képviselőjének. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is üdvözlök mindenkit, és nagyon örülök annak, hogy gyakorlatba egy kis betekintést adhatok. A bioszéna tej üzemünkről van szó, és szeretném ismertetni önökkel a Bio Austria Next Generation mozgalmat, ami a Fiatal Biogazdák Egyesülete. A mi bioszénatej üzemünk, amennyire csak lehet, arra koncentrálja, lehet a legtisztább tejet állítsa elő. 150 hektáron gazdálkodunk, 80 ö, tejtehenet, ö, 800 tejtehenet tartunk, és megosztottuk a munkát egyértelműen a farmunkon. Húsz éve teljes évben szabadban tartjuk a teheneket. Számunkra az, hogy maga a tehén beszerezheti a legelőn a fehérje takarmányt is, nagyon fontos az állomány egészsége számára. Az a hogy hogyha a tehénnek jól megy, akkor a gazdának is jól megy. Nyáron az alaptakarmányunk zöld takarmány legeltetés, télen pedig széna. Ezen kívül erőtakarmányt is keverünk hozzá 15%-ban ásványi anyagokat és só ásványokat is használunk kiegészítésként. Ez egy nagyon egészséges takarmányt ad az állatok számára. Új fajta tartási formát is megvalósítottunk, hogy félig nyitott a tehenek lakhelye, és megpróbáljuk ezt a formát fenntartani. Nagyon univerzális tudásanyaggal próbáljuk megközelíteni ezt a témát, mind a talajról, mind a takarmányról, mind az állatokról. Ez számunkra egy élethosszig tartó tanulási folyamat, és egyfajta ö, beleélési képesség az állatok jólétébe. Ma nagyon sokat hallottunk erről a témáról általában véve évente legalább egyszer egy külső ellenőr ellenőrzi a gazdálkodásunkat. Csak így érhetjük el azt, hogy a bioélelmiszereink egy átlátható láncolatból származnak, és így adhatjuk őket tovább a fogyasztóknak. A biogazdák nem csak magas minőségű terményeket állítanak elő, hanem hozzájárulnak az életkörülmények és a környezetvédelméhez. Salzburgban nagyon nagy a flóra a változatossága, és nagyon szép a környezet is, sokfajta célt kínálunk a turisták számára is. De sajnos pontosan emiatt gyakran a rovarírtók belekerülnek a láncolatba, ezért aztán a nulla határértéket nem tartjuk elfogadhatónak, hiszen pontosan azokra a gazdákra sújtana le, akik maguk le akarnának mondani a rovarírtók alkalmazásáról. a szennyező anyagok jelenlétét szankcionálni lehetne, hogyha megalapítják, hogy a folyamatban nem tartotta be a gazda az előírásokat. Ez pedig azt jelenti, hogy az egész üzemre egész évben bejelentetlen, független ellenőrzéselek történjenek. Természetesen szakértők végezzék ezt egy megfelelő intézmény részéről. Ami az Alpok régiójának, például Salzburg körül a piaci helyzetet illeti, a gazdálkodási terület 50% a biogazdálkodás, ez a legmagasabb arány Európában. Nagyon fontos számunkra, hogy nis termékeket, ritkaságokat állítsunk elő, ezért állítjuk elő a bioszéna tejet. Az EU tej állományának ez csak 3%-a, úgyhogy igazán ritkaság. Különös jó minőségű tejet állítunk elő, és ez azt jelenti, hogy hozzáadott anyagok nélkül lehet belőle sajtot gyártani, és így a belőle gyártott sajt is egy biotermék. Az igény egyre nő, és ez egyre nagyobb lehetőséget nyújt az Alpok régióbeli gazdáknak. Ami az általános tej előállítását illeti, én azt gondolom, hogy a mi általunk előállított tél, ö, tej, a bioszína tej iránti igény egyre inkább nőni fog. A mi hegyi régiónkban nagyon fontos az, hogy minden egyes adott területet, például a meredek hegyoldalokat is kihasználhassuk. Most pedig a Banget illetően, ami egy rövidítés a Bio Austria Next Generation-re, 2010-ben Bio Austria mozgalmon belül alapítottuk ezt a mozgalmat, ez a mozgalom politikai szinten is képviselteti magát, tájékoztatja a fogyasztókat, ugyanakkor képzési tanfolyamokat is biztosít. A banknek az a célja, célja, hogy különböző gazdálkodási módszereket ismertessen meg a fiatalokkal. Kiállításokat, szemináriumokat szervezünk, politikai vitákat. 2015-től lesz minden egyes tartományban egy székhelye a bank mozgalomnak, és ide fordulhatnak a biogazdák. Mi vagyunk a holnap gazdái. Hogy mi motivál minket? Számunkra a biogazdálkodás magától értetődő, hiszen ez egy fenntartható gazdálkodási mód, biztosít látja, hogy a következő generáció, a mi gyerekeink olyan természeti körülményeket találjanak, mint amit én, mi kaptunk. Persze ez nagy kihívás, a piaci értékesítést, a környezet, a növények, állatok védelmet illetően, de ez nagyon jó dolog, és ez a mindennapi életünk és munkánk része, a biogazdálkodásban megvalósított változtatások nagyon nagy kihatása vannak az életünkre. Számunkra a jövő perspektíva elengedhetetlen. kaptam néhány kérdést a szakbizottságtól előzetesen, és akkor válaszolnék is ezekre. A határértékeket visszautasítjuk, már elmagyaráztam, hogy miért a kevert gazdaságok és az átállást illetően. Mi úgy gondoljuk, hogy teljesen biogazdaságnak kell lennie egy gazdaságnak. De azt is tudjuk, hogy ez nem minden osztrák és EU-s üzemnek adott, hogy könnyen megvalósíthassa ezt. A bizottság javaslata a gazdák szempontjából nem mindig gyakorlatias, például, hogy az első évben a takarmánynak csak a 15%-a származhat saját gazdaságból, ez nem bio láncolat így, és a többi százalékot az kívülről kellene bevásárolnunk. Szerintem ez egy nagyon nagy akadály a bióra való átállásban. Hogy én mit várok ettől a bizottsági javaslattól? Én azt várom, hogy a biogazdálkodás visszaesik Európában, hogyha ezt így megvalósítják, ahogy most szerepel a javaslat. Legyen szó akár takarmányról, akár vetőmagról, hiszen így gyakorlatilag nagyon nehéz lesz ezeket előállítani, és visszaesik a gazdák száma. A bizottság javaslatát nagyon veszélyesnek tartom. nem erősíti a biogazdálkodást, hanem gyöngíti. Ez azt jelenti, hogy a mezőgazdaság területén kevésbé védjük a mezőgazdaságot, ezért aztán arra kérem önöket, a képviselőket. Ne felejtsék el, hogy Európában fenntartható, jövőorientált mezőgazdaságra van szükségünk. Ezért olyan jogszabályokra van szükségünk, amelyek gyakorlatiasak és megvalósíthatóak. Köszönöm. Bardzo dziękuję. W tej chwili zabierze głos pani e, Elia Rodriguez Alvarez. Köszönjük szépen. Most pedig Rodriguez Alvarez asszonynak adom meg a szót, aki maga is ökogazda és a galíciai gazdákat tömörítő szövetséget képviseli. No es mi costumbre hablar en público, por lo tanto... Mm, Jó napot kívánok mindenkinek. Nem vagyok hozzá szokva ahhoz, hogy ilyen nagy közönség előtt beszéljek, úgyhogy kérem, legyenek velem türelmesek. Mégis van egy dolog, ami, ami teljesen egyértelműen látok, ez pedig a biogazdálkodás, illetve a biotermékek fontossága. Véleményem szerint a hagyományos gazdálkodást vissza kellene fogni, és minél inkább át kellene térni a biogazdálkodásra. Ez mindenki számára előnyös lenne, a fogyasztók, illetve a termelők számára is. A biogazdálkodás, ahogyan önök is tudják, az életminőséget javítja, a termelő számára, de más előnyöket is hoz, a környezet, a munkaerőpiac számára, hiszen hozzájárul a munkahely teremtéshez, és más előnyök is származnak a biogazdálkodásból. Spanyolországban a vidéki területeken Fiatalok és idősebbek egyaránt munkát találtak, hála a biogazdálkodásnak, illetve ez egy felelősségteljes gazdálkodást jelent. Ki akar haldokló tájakat látni, hal, haldokló vidékeket, pedig ez történik akkor, hogyha kiterjedt területeken gazdálkodást végzünk. Nálunk kisebbek a gazdálkodások, a vállalkozásuk és ez kézzelfogható előnyökkel jár. Egyre többen dolgoznak a vidéki területeken, közel állunk így a földhöz, a régióhoz, és kevesebb a problémánk. Hogyha a vidékfejlesztésben, illetve a gazdálkodásban többen részt vesznek, ennek kézzelfogható előnye van. A biogazdálkodás közel áll a szívemhez, mindenki számára prioritás kell, hogy legyen, tehát valóban a hagyományos gazdálkodást vissza kellene szorítani, és a biogazdálkodást pedig föllendíteni. Ez nem csak szabályozási kérdés, hanem a fenntartható gazdálkodás kialakítása hosszú távra. Ez pedig azért tesszük, hogy a következő generációk is ugyanazt a földet használhassák, amelyet mi használunk már évek óta. A jelenlegi körülmények között egész egyszerűen nem lehet folytatni a tevékenységet, hiszen nagyon sok növényvédőszert, gyomírtószert használunk, ezzel nagymértékben károsítjuk a talajt, nem fenntartható ez a formája a gazdálkodásnak. Az eddigi finanszírozási lehetőségek a nem megfelelő mezőgazdasági tevékenységet segítették elő. Mi vetőmagot is termelünk, ezeket tanúsítatnunk kell. Most külső személlyel kell ezt a tanúsítványt elvégeztetnünk, különben gondot, gond, gondunk lesz, tehát egy megfelelő rendszerre lenne szükség, hogy a biogazdák egymás vetőmagjait tanúsíthassák. Ezen kívül jó lenne, hogyha a kutatásra nagyobb hangsúlyt fektetnénk, hiszen Spanyolországban ez bizony nagy hiányzik. Így ö, több tanúsítványt érhetnénk el, több vetőmagot hozhatnánk létre, hiszen nagyon sok olyan ö, vállalat van, amely vetőmagokat termel, de a kisgazdálkodók számára a vetőmag rendkívül drága, Nem tudom, hogy Spanyolország más területein ez eh, hogyan lehet megvalósítani, a galiciai területek talaja teljesen eltér más talajoktól. Ugye Ausztriában az éghajlat, illetve a talaj más minőségű, másféle, tehát nem tudom, hogy azok a vetőmagok hogyan állnák meg a helyüket Spanyolországban. Fontos tehát, hogy őshonosak legyenek a vetőmagok, ezeket tanúsítassuk, és megoszthassuk a gazdálkodások között, így lehetne fellendíteni a biogazdálkodást. Ez ugye nyilvánvaló számomra, de azt hiszem, hogy meg kell nézni a finanszírozási oldalt is, hiszen általában a gazdálkodás területe alapján kapunk finanszírozást, ez a biogazdálkodás esetében ugye nagy eltérést mutat, sokszor nem is kérvényezzük a finanszírozást, mert az egész pályázati folyamat rettenetesen sok időt vesz igénybe, a végén pedig nagyon kevés pénzt kap az ember, hiszen a finanszírozás nagy része úgyis a nagyobb gazdaságokban landol. A kisebb biogazdálkodók nagyon kevés, kevés finanszírozási lehetőségre jogosultak. Egyértelmű, hogy a biogazdá, biotermékek kereslete nő, ennek megfelelően kell termelnünk, hiszen az emberek meg akarják ezt vásárolni, nekünk lehetőséget kell bizonyítani, biztosítani erre, azonban nem csak az elit számára szeretnénk termelni, nem csak olyanok számára, akik ezt megengedhetik maguknak. Jó minőségű bioterméket szeretnék létrehozni mindenki számára tényleg nem szeretnék azoknak termelni, akiknek sok pénzük van, és nem termelni azoknak, akik szegényebbek. Ezért nagyobb mértékű támogatásra van szükség az intézmények részéről, hogy szélesebb körben termelhessünk biotermékeket, és minden fogyasztó számára biztosíthassuk a biotermékekhez való hozzáférést. Ami pedig az importot illeti, valóban jelentős az import Spanyolországban, de hogyha más országban alacsonyabb szintű a szabályozás, akkor lehet, hogy egyáltalán nem versenyképes termékeket importálunk, már ami minőséget illeti, vagy esetleg az árat. Egyszerűen arról van szó, hogy egy piaci hiányt pótolunk ezzel, azért mert mi magunk nem vagyunk képesek a kellő mértékű termelésre. Fontos tehát még egyszer elmondani az, hogy a biotermékeket ö, hozzáférhetővé kell tenni mindenki számára. A nem biotermék rosszabb minőségű, mint a biotermék, azonban a mi gazdálkodásaink kicsi gazdálkodások, nagyon sokat fizetünk a tanúsítványért, aránytalan, aránytalan ennek a költsége. Gondolok itt az ellenőrzésre, nagyon-nagyon sokat fizetünk az ellenőrzőknek, megvan a bio tanúsítvány, de ez rendkívül sok pénzbe kerül. Ezt is meg kellene vizsgálni. kisgazdálkodók vagyunk, és mégis mélyen-mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, hogy kifizessük az ellenőrzéseket, pedig a piacunk egyáltalán nem olyan nagy piac. Ezt is meg kellene vizsgálniuk. Ami pedig a politikai kérdéseket illeti, illetve a korábban említett küszöbb értékeket, a, hogyha a termelő a termelőre vonatkoztatjuk ezeket a maradványértékeket, annak nullának kell lennie. Természetesen a gazdálkodásainkon kívül érkező szennyezőanyagnak is ki vagyunk téve, például a gyomírtószerekre, a növényvédőszerekre gondolok, amelyek a mi gazdálkodásainkba jutnak a szomszédos gazdálkodásokba. Ugyanez a helyzet a vízzel. Nem lehet garantálni azt, hogy nincsen semmilyen szennyező anyag a mi vízünkben. Maga a forrás tiszta, de százszerzelékos garanciát nem tudunk biztosítani. Én természetesen nulla maradványértéket szeretnék, hiszen semmilyen anyagot nem szeretnék látni a vízben, de hát garanciát nem adhatok, hiszen vannak szomszédos gazdálkodások, amelyek nem biogazdálkodások. Ezeket nem fogom a bíróság elé citálni pusztán azért, mert nem biogazdálkodást folytatnak. Azonban az én gazdálkodásom vallja meg ennek a kárát. Két különböző gazdálkodási típusról van szó, de hát együtt működünk ugyanazon a területen, közösen. Még akkor is, hogyha más módszer mellett törtünk láncsát, tehát nem fogom bíróság elé vinni a szomszédomat. Nos, ami a szabványokat, a standardokat illeti, azt hiszem ezeket így át is tekintettem. A bizottság kérdésére nagyon nehéz választ adni, hiszen meg kellene nézni, hogy valóban mi is a célunk ezzel a jogszabályjal. Arra kellene összpontosítani, hogy egészséges élelmiszert hozzunk létre, ne szennyezzük a környezetet. A biogazdálkodásnak ez a célja. Most nem tudom, hogy a bizottság ezt szabályozhatja -e ebben az irányban, tud-e lépéseket tenni, hát ezt nem nekem kell meghatározni de azt hiszem, hogy ez a vita igencsak el fog húzódni. Nagyon alaposan át kell gondolni ezeket a kérdéseket, és a termelők véleményét ki kell kérni, hiszen a termelők a szakértői ennek a területnek, ők látják azt, hogy mi történik a, ter- a terepen. Wysłuchanie Państwa było wielką przyjemnością. Köszönöm szépen. Nagy örömmel hallgattam az ön előadását, illetve a meglátásait. Hát ezek fontosak számunkra. És emellett tartotta az időkorlátot, és példát mutatott ezzel. Hölgyeim és uraim, 12-en jelentkeztek hozzászólásra, kérdésekre, és utána választ is kell, hogy adjanak a szakértők. Ráadásul 11 óra 45-kor a koordinátorok ülésének a kezdete miatt be kell rekesztenünk ezt a témát, úgyhogy Buda úr egy-egy percben tegyék fel a kérdéseket, arra kérem önöket. Apreciez preocupările tuturor legate de această problemă agriculturii. Köszönöm szépen. Minden szakértő nek az előadását meghallgattam, és nagyon remélem, hogy sikerül megfelelő jogi kereteket találni a jövő szempontjából. Nagyon fontos, hogy a biogazdákról gondoskodjunk, de ugyanakkor a fogyasztókat nem szabad elfelejteni, hiszen ők azok, akik a végfelhasználók. És az ő vásárlásaik teszik lehetővé a biogazdák életvitelét, hiszen hajlandóak magasabb árakat fizetni a biotermékekért. Ezért aztán én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a bizalom helyreállítása. Említették a határértékeket. Szerintem nem szabad toleránsnak lennünk, hiszen egy olyan termék, amelyben szennyőző anyagok jelennek meg, az nem biotermék. Még ha ez nem is a gazda hibája, az nem biotermék. Le, akkor adjuk át ezeket az eseteket egy biztosítónak. Köszönöm szépen, Sájer Igen, köszönöm szépen. Szeretnék gratulálni a második előadó asszonynak a rendkívül világos és áttekinthető helyzetismertetőjéhez. Ez valóban fontos, hogy a külvilág tisztában jöjjön ezekkel a részletekkel, illetve hogy hogyan lehet irányítani az a gazdaságokat. Egyetértek a hét ponttal. Mi legyen a vegyes gazdaságokkal? Európában mindenütt ott vannak, a német kollégák egyértelműen elmondták, hogy az ember nem lehet félig terhes, félig meg nem. Úgyhogy a vegyes gazdaságok, minden gazdaság vegyes bizonyos szempontból, de a lényeg a kérdésem, hogy mit teszünk, hogy garantáljuk Európában a, a szükséges lépéseket, körülményeket a vegyes gazdálkodáshoz. Köszönöm. Anposő Bonanno úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, én úgy gondolom, hogy 2021 az túl messze van, túl hosszú ez az átmeneti idő a fogyasztók szempontjából és a termelők szempontjából, és különösen a kis gazdálkodók szempontjából. azokat sújtja, akik már most szabályosan gazdálkodnak. Nem tudom, hogy Ausztriában hogy mennek a dolgok, de azt, amit februárban kell elvégezni a határidő elteltével nem lehet később elvégezni, és aztán végül is a fogyasztó fizeti meg ezeknek a problémáknak az árát a termék helyzetét rontja a piacon, hogyha nem hatékonyan végezzük az ellenőrzéseket. Nyilván az ember többet fizet a biotermékért, és jogos az elvárás, hogy akkor valóban legyen egészséges az a termék. Ezt elősegíti, hogyha több az ellenőrzés, de kevesebb az administratív teher. Elnök Nekofúr. úr. Здравейте от мен. Първо искам да благодаря на гостуващите специалисти за... Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a kiváló előadásokat az előadóknak. Az első szakértőtől szerettem volna hármat is kérdezni, de most csak egyet fogok feltenni. És és talán az első kör előadói is válaszolhatnak. A hatos rész 262-es pontjában szerepel az administratív terhek csökkentése, illetve a költségek csökkentése. Ugyanakkor azt mondják, hogy egy termelői csoport olyan gazdákból áll, akik egyike sem birtokol több mint 5 hektárnyi termőföldet. És az élelmiszer, illetve takarmány szabályok szintén fontosak a folyamatok ellenőrzése szempontjából. Ez azt jelenti, hogy akik be akarnak lépni erre a területre, azok ez a magas követelményeket kell, hogy teljesítsék. Ez a csoportos tanúsítás szintjén azt jelenteni, hogy a feldolgozásban is mindenkinek részt kell venni. Kérem, hogy reagáljon erre. Hazakamp asszony. Eh, voorzitter. Ja, ik wil deze eh, insprekers hartelijk danken voor hun... Eh, Köszönöm szépen. Én köszönetet szeretnék mondani a kitűnő előadásokért. Most már újra visszanyertem a reményt a biogazdaságokban, is lenne egy kérdésem, az állatjólétre vonatkozik. Az osztrák hölgy nagyon hangsúlyozta az állatok jólétének fontosságát a bizottság rendelete lehetővé teszi, hogy kiiktassák például azokat a módszereket, amik kellemetlenek az állatok számára, tehát például a kényszertakarmányozást, vagy az, hogy állandóan a pajtában tartsák az állatokat. Ezeket ki lehet iktatni? Aztán a következő kérdésem a szennyezőanyagokra vonatkozik. A az utolsó szakértőnk azt mondja, hogy sok a szomszéd gazdákkal a vita. Felmerül a kérdés, hogy lehet-e anyagi támogatással ezen segíteni. Köszönöm. Dziękuję, pan poseł Zulo. Köszönöm szépen, Zulo úr. Igen, köszönöm szépen ahhoz, hogy az ember teljesen ökogazdálkodást tudjon folytatni, teljesíteni kell az előírásokat, és arra is oda kell ugyanakkor figyelnünk, hogy az administratív terhek ne korlátozzák túl a gazdát. Mert úgy nem érjük el a, a megcélzott eredményt. És mennyi korlátot vagyunk hajlandók elfogadni a rendelettervezet keretében, illetve milyen szennyező anyag határértékekkel számolhatunk. Fontos lenne az eljárásoknak az ellenőrzése, és tulajdonképpen a maradványértékek másodlagosak. A kérdésem, a vegyes gazdaságok számos problémát vetnek fel, ön szerint, a tapasztalata szerint mi a minimális átfutási idő, ami az átállást lehetővé teszi? Köszönöm. Boven úr. Bonjour, euh, très rapidement. Igen, jó napot kívánok, egészen gyorsan. Én azt gondolom, hogy térjünk vissza a kiinduló pontra. Miért indította el ezt a vitát a bizottság? Egy új szöveg készül, nyilvánvalóan a visszaélések adják ennek a hátterét. A biogazdálkodással, termékekkel való visszaélések jelentik a problémát. Tehát az álbió termékek ellen kell küzdeni. A, tavaly komoly botrány tört ki ö, Olaszországban. A kukoricát és szóját importáltak tonna számra biojelzéssel, nem biogazdaságokból tehát ez a komoly probléma, ez a botrányos. Tehát, hogyha a fogyasztó nem bízik a termékekben, mert fütyülnek a fogyasztó szempontjára az import során, tehát ez valóban azt jelenti, hogy ezt kell központi kérdésként kezelni. Tehát a kérdésem az előadókhoz, hogy ha erre szorítkozunk a szöveg értelmezésekor, akkor hogyan értékelhetjük, mert ott van a tanúsítás, második az ellenőrzés, a harmadik, és ezzel zárom, a szennyezésnek a kérdése. Mert ma az a gazda, akinek a terméke szennyezett, az ő hibáján kívül eh, kikerül a biokörből, és ez egy elfogadhatatlan hozzáállás. Köszönöm. Egy percben. A következő felszólaló. Köszönöm szépen. Engem kicsit kiábrándított a szakértők álláspontja, miszerint a bizottságnak a javaslata nem túl jó javaslat, és hogy nagyon sok munkát igényelnék ahhoz, hogy feljavítsuk. Mi minnyáján jó minőségű, biztos ökológiai, biológiai alapon előállított termékláncot akarunk, és nagy bizalmat szeretnénk szavazni ennek. Szeretném azt tudni a szakértőktől, hogy amit ma termelnek Európában a biogazdaságokban, az a fogyasztók számára elérhető? Mert gyakran az értékesítésben összekeverik a biotermékeket a hagyományos módon előállított termékekkel, és a vásárló elveszíti a rálátást a választékra. Úgy, és gyakorlatos megoldásokra van szükségünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Két gondolatom lenne derogációkat illetően, ami a, vevő, a vetőmagot illeti. Szerintem jobban kellene koncentrálnunk a biovetőanyagra. De eztől még nem lesz elérhető a biovetőmag. Aztán például a szarvasmarháknak a tartását illetően nagyon sok az olyan gazdaság, ahol ö, folyamatosan pajtában tartják az állatállományt, ott például nagyon nehéz az átállás. Aztán például a szarvak levágását illetően. Tudom, hogy nem túl romantikus az elképzelés, de nagyon nagy problémákat okoz a gyakorlati életben, ha nem vágják le az állatok szarvát. Aztán utána a gazdaságok átállítása. Meg kell próbálnunk hogy legalább azt próbáljuk már meg, hogy egy üzemben ne állíthassanak egyszerre elő. Például bortermelés. Hagyományos módon előállított bort és biobort. Tehát, hogy ezt el kell kerülnünk. Hogy a különböző termékeket különböző helyeken állítsák elő. Köszönöm. Z osób zgłoszonych czterech jeszcze, tylko pan Ferran nie zabierał głosu. Bardzo proszę pana o zabranie głosu. Jedna minuta. Pan... Azok közül, akik szót kértek, Ferran úr van még hátra, megadom a szót. Merci, monsieur le président. Intervention Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Azt hiszem mindannyian a organikus biogazdálkodást szeretnénk föllendíteni. Ott vannak az elvek, de szeretném fölhívni a figyelmet, a szakértők figyelmét, illetve a képviselők figyelmét, hogy egyrészt ott vannak azok az élelmiszerek, amelyek nem felelnek meg az elveinknek, gondolok itt például a génmódosított termékekre, tehát egyik oldalon ott vannak a szép elképzelések, másrészt viszont ott vannak azok a termékek, amelyeknek nem kellene megjelenniük. Bardzo dziękuję. Czy mogę poprosić e, pana posła? Köszönöm szépen. Kestinger asszony. Aglier asszony, nem tudom, hogy kére még valaki szót, de most már nem tudok több embernek szót, szót adni. Valóban fontosak a kérdéseik? 30 másodpercet adok tehát. Agiu. Agiu, Pół minuty, bardzo proszę. The interpreter said, Mr. Guillaume, did you mean me, Agnew? Guillaume urat hallottam a tolmácsolásból, rám gondolt Agnew úrra? Said that you had 500... Azt hallottuk, hogy 500 tej marhája van 150 hektáron, legalábbis ezt értettem. Ezt értettem, hát ön is rázza a fejét, akkor valószínűleg itt valami félreértés történt. Egy plegykára szeretnék még rákérdezni. Azt hallottam, hogy az osztrák gazdák valamilyen hozadékanyagot használhatnak, mert hogyha ez így van, akkor egyre több biotermék jelenik meg a piacon, azonban kellő mértékű minőségi háttér nélkül. Eh, gracias, presidente a mí me gustaría eh, comentar que teniendo en cuenta que la agricultura ecológica a következőt szeretném mondani. Figyelembe véve, hogy a biogazdálkodás sokkal többet jelent, mint egészséges élelmiszer előállítását. Lokális szempontból kellene megközelítenünk ezt a témát, és regionális piac szempontból. Köszönöm. Köstinger, Köstinger asszony, köszönöm szépen. Rodriguez asszony, nagyon érdekesnek tartottam az előadását. Ön azt mondta, hogy a KKV-k számára nagyon kevés esély adódik. Én Ausztriából jövök, és ott is nagyon sok az akadály, pedig pont ott lenne jó a biogazdaság, ahol a hagyományos gazdálkodás akadályokba ütközik. Ön mit gondol a pénzügyi támogatásokról, vagy inkább azt gondolja, hogy az helyesebb, hogyha a biotermékeket magasabb áron dobják piacra? Köszönöm. Köszönöm szépen. Most megadom a szót két-két percre a szakértőinknek, tessék. Um, Először is a számokat illetően. 80 tehenünk volt. 105 hektár. És 150 hektárunk. Általában Ausztriában 16 szarvasmarhát tart egy átlagos nagyságú gazdaság. Aztán a legelőhöz való hozzáférést illetően Ausztriában magasabbak a normák, mint az EU-ban általában. Méghozzá azért, mert nagy a hagyománya a biogazdálkodásnak. És azért is, mert kis méretekben gondolkozik a mezőgazdaság. Az biorendeletet EU szinten nagyon fontosnak tartjuk minden biogazdálkodás számára, de mi magasabbra célzunk. És ami a gazdaságok átállítását illeti, biogazdálkodásra, megpróbáljuk tartani a tempót a többi tagállammal. Fölmerült az a kérdés, hogy mikor jön el annak az ideje, hogy minden egyes gazdálkodás biogazdálkodássá konvertáljunk. Szerintem nem az időpont a lényeg, hanem akkor, amikor a piac elérte azt, hogy egy biogazda megélhessen a biogazdálkodásból. Akkor van itt az ideje. Bardzo dziękuję. Bardzo Boże. Köszönöm szépen. Következő szakértő. Köszönöm szépen. Nagyon sok érdekes kérdés hangzott el. Igyekszem röviden válaszolni rájuk. Ami a vegyes gazdálkodást illeti, természetesen ez nem egy tartós állapot. Franciaországban az a célunk, hogy tanácsadással segítsük a százszázalékos biogazdálkodásra való átállást. Különböző technikai, műszaki, illetve forgalmazási feltételei vannak ennek. Egyszerűen e, nem teszik lehetővé a jelenlegi szabályok, vagy rendkívül megnehezítik a teljes biogazdálkodást. A méhészetek egy jó példa erre. Például, hogyha ott van a közelükben, a méhészet közelében van egy üzem, akkor a méhész már nem kaphat biominősítést, kénytelen vegyes gazdálkodást folytatni. Aztán a cukorrépa Franciaországban szintén egy ilyen probléma. Nagyon kevesen használnak vagy vásárolnak fel biocukorrépát. Vannak nálunk előbbre tartó EU tagállamok, de nálunk gyakorlatilag a cukorrépa termelő nem tudja biorépaként eladni a termékét, úgyhogy nincs értelme ezzel foglalkoznia, mert nem térül meg. Tehát ez egy meglehetősen kényes helyzetet teremt. Aztán a bioállattenyésztés szintén egy nehéz témakör a szabályok miatt, illetve társadalmilag is vitatott, mert a bio állattenyésztésben is vannak olyan gyakorlatok, amelyek részben a piac által kikényszerítettek, mondjuk a bikáknak a herélése, hogy jobb minőségű húst állítsanak elő, és ez gyakorlatilag vegetálásra kényszeríti a bikákat. A társadalmi elvárás pedig azt diktálná, hogy nem szabad herélni a bikát. Úgyhogy meg kell találni a megfelelő e, megoldásokat. Kicsit hosszabbra nyújtottam a válaszomat, de az előző körben rövidebb voltam, úgyhogy kérem a türelmét, köszönöm. Köszönöm szépen, és most rátérünk a következő szakértőre. Köszönöm szépen meghallgattam a feltett kérdéseket. És azt tudom mondani, Esto tenía que estar totalmente prohibido en la Unión Europea si queremos una A génmódosított állatok európai tiltása teljesen indokolt, úgy gondolom, hiszen nincsen helyük nem csak a biogazdálkodásban, hanem úgy általában Európában sem, mert szennyezik a génállományt. Ez érvényes a mezőgazdasági termékekre is, mondjuk a génmódosított kukoricára. Tehát fontos, hogy mindenki vállalja a felelősségét, feladatát ezen a területen. Most pedig rátérnék a vegyes gazdálkodás probléma körére. Azt gondolom, hogy elsősorban az ökohelyszíneken lehet jó biogazdálkodást folytatni, és nálunk ez azt jelenti, hogy legeltetnek gazdaságokban állatokat, juhokat tartanak ö, olyan gazdaságokban, ahol a háttér nem bió, mert a gazdaság egészen nem folytat biogazdálkodást hogyha összehasonlítjuk a hagyományos és a biogazdaságot, illetve egymás mellett üzemeltetjük a kettőt, az számos visszaélésre ad lehetőséget, tehát ez egy probléma. Azután, ami a határértékeket illeti, szeretnék világosan fogalmazni, el kell kerülni a botrányokat, ezt úgy tehetjük meg, hogyha uniós szinten egységes határértékeket vezetünk be, és ellenőrzünk. Azt gondolom, hogy ez nem lehet túlzottan nehéz. Hiszen az import sem kilóra történik csak. Pues hay aquí otra eh, con las semillas Nos, ami pedig a vetőmagokat illeti, említettem korábban, Spanyolországban nehéz hozzáférni biogazdaságból származó tanúsított vetőmaghoz. Más országokból kell, más tagállamokból kell importálni, behozni helyesebben. Ez nem egy megoldhatatlan probléma egyébként, nekünk is alkalmazkodnunk kell az elvárásokhoz, a vetőmagok származását illetően. Ezért jó lenne, hogyha a rendelet tiszta vetőmagoknak a cseréjét támogatná, és hogyha az ezzel kapcsolatos kutatást, fejlesztést ösztönözné. Én úgy gondolom, jó lenne ez a lehetőség. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon sok információt kaptunk, és valóban most már jobban felkészülhetünk a bizottság javaslatát illetően, és akinek még esetleg fő kérdése lenne, azok írásban benyújthatják ezt. Most pedig Hoisling úr még egyszer rögtön egy percben. Köszönöm. Ja, ich äh, danke allen Referenten in dieser Anhörung. Ich glaube, es war wichtig, dass hier vor allem Praktiker zu Wort kommen. Köszönöm szépen. Nagyon jó volt hallani ezeket a véleményeket, és azt gondolom, hogy a kritika egységes volt. A bizottság a javaslatával sokkal többet ír elő, mint amit elő kellene írni, pedig ezt a rendeletet kellene továbbfejleszteni, nem újat alkotni. Hát nagyon sürgős lenne, hogy a bizottságnak megmondjuk, hogy most mit tegyenek. Mielőtt mi is beterjesztjük majd a javaslatainkat. Nos, hogyha valóban válaszolnunk kell a biogazdák szükségleteire a jövőben, akkor egy ütős rendeletre van szükségünk, ez egyértelmű, és a gazdákra kell hallgatnunk, hiszen az ő elképzeléseik a fontosak. Én mindig elmondom azt, hogy nem a bizottság találta ki a biogazdaságot, hanem a gazdák szervezetei, úgyhogy a gazdák szervezetei, a szakszervezetek azok, akiknek itt hallani kellene a szavát, és velük kellene együttműködnünk. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, aki itt volt ma, és szerintem nagyon jó dolgokat tudtunk meg, és az a kérésem az intézményekhez, hogy célorientáltan próbáljanak dolgozni, és ne húzzák az időt, mert a szektornak megbízhatóságra, egyértelmű jogi háttérre és egyértelmű politikára, amely támogató van szüksége. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság jelen volt, úgyhogy hallották a véleményeket, és biztos vagyok benne, hogy megoldást fogunk találni. Köszönöm a szakértőknek, egy kis technikai szünet következik, mielőtt a koordinátorokkal folytatjuk az ülést. Köszönöm szépen. És kérem, hogy aki nem koordinátor, az hagyja el a termet. Na,